So, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, herzlich willkommen zur Nachmittagssitzung unseres Ausschusses. Wir fahren fort in der Tagesordnung mit dem Punkt 9. Kedves kollégák, a 9-es napi folytatjuk a délutáni ülést. Mégpedig eszmecsere Gert Dancet úrral, az Európai Vegyi Anyag Ügynökség ügyvezető igazgatójával. Sok szeretettel köszöntöm a Környezetvédelmi Szakbizottságban. szoktunk ugye eszmét cserélni az ügynökségek munkájáról. Nagyon örülünk annak, hogy itt van közöttünk, és emlékszünk még a Helsinki delegációs utazásra. Nagy benyomást tett ránk az ügynökség, a munkatársak elkötelezettsége, a feladata, feladatuk ugye az, hogy a rengeteg vegyi anyagot regisztrálják, 2010-2011-es év rendkívül fontos, Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ön itt van, és elmondja, hogy milyen feladatok várnak az EHA ügynökségre. Meg is adom a szót a bevezető megtartására, és utána következik a vita. Tessék öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek önök között, és a az Európai Vegyanyag Ügynökség munkájáról beszámoljak, hogy jól kihasználhassuk a részünkre, részünkre álló időt, rendelkezésünkre álló időt, hát öt fontos témát fogok felvetni, amelyekkel foglalkozik az ügynökség a REACH és a CLP rendelet alatt. és így lesz elég időm arra, hogy megválaszoljam a kérdéseiket. Először is szeretnék beszámolni a REACH helyzetéről. Ez pozitív beszámolót adhatok, hiszen nagyon izgalmas időszakban vagyunk. Az embereket meg kell védeni az potenciálisan veszélyes anyagok, illetve vegyi anyagok hatásaitól. Az elkövetkezendő három hétben a legveszélyesebb anyagok, és amelyeket a legnagyobb mértékben vagy mennyiségben gyártanak Európa szerte, ezeket, ezeknek a regisztrációja befejeződik. Nagyon örülök annak, és büszke vagyok arra, hogy két és fél, kevesebb, mint két és fél évvel a Récs életbe lépése óta, és még mindig az a, miközben mindig azzal foglalkozunk, hogy munkatársakat toborozzunk, ilyen magas szinten sikerült elvégezni a feladatot. Ez a, a megfelelő tervezésnek, előkészítésnek, E, háttérrendszernek és munkatársi állománynak köszönhető. Nagyon örülök annak, hogy ilyen e, tehetséges emberek dolgoznak az ügynökségünkben, mindenki elkötelezettséget vállalt arra, hogy ezt a munkát elvégezzük. Az ügynökség hetente e, több ezer összetett tudományos regisztrációs anyagot dolgoz fel. Tegnap óta az ECA ügynökség 2010 a 2010-es évben 14.015 regisztrációs dossziét kapott, és 10.200 regisztrációs számot adott ki, és ez 2446 phase-in anyagot fed le és kevésbé, annyira font, kevésbé fontos ez az határidő szempontjából, de nagyon fontos számunkra, az Európai Uniós innova, innovatív potenciál szempontjából nagyon fontos az, hogy 834 új nem fézin anyag regisztrációs kérelmét kaptuk meg. A 2010-es nyilvántartásba vételek 94,4%-a a nagy mennyiségben előállított vegyi anyagok kapcsolatban nagy cégektől érkezik, 4% a közepes cégektől, 1,4% a kicsi cégektől, és 0,2% a mikrocégektől. Tegnapra már 550 ezer tájékoztatást kaptunk vegyi anyagok osztályozására és címkézésére. A CLP notifikációk vagy figyelmeztetések határideje 2011. január 3, és ez több milliós kér, kérvény beérkezését illeti érinti. A Rics és a CLP eljárások most tehát folynak, és egyéb régiók példaként tekintenek az Európai Unióra, és különös tekintettel az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália szabályozó ügynökségei figyelik a munkánkat, folyamatos kapcsolatban állunk velük. Ezen siker szerves része az, hogy milyen megközelítést választottunk, nyitottan és átlátható módon dolgozunk. A, természetesen a megbízásunk nagyon sok bizalmas adat kezelésével is foglalkozik, de sikerült megfelelő egyensúlyt kialakítani a bizalmasság és az átláthatóság között. Az érdekelt felek nagyon fontos szerepet játszanak, részt vesznek az üléseinken, előkészítő feladatokat látnak el, közös nyilatkozatok, tájékoztatási kampányokat folytatunk. A legfontosabb innováció, és ez egyedülálló Európai Uniós szinten, az az, hogy az igazgató tanács döntést hozott arról, hogy az érdekelt felek és a, a kérvényt benyújtók részt vehetnek a tagállami bizottsági üléseken, amikor állat kísérletekről van szó például. Fontos szerepet játszunk a RICS és a CLP e rendelkezések tekintetében. Az éves és több éves munkaprogramunkat el tudják olvasni a weboldalunkon, és ez erről már nagy részletességgel szóltam. A RICS a legszigorúbb vegyi anyag szabályozás világon, ezt önök is tudják, és a cégek mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfeleljenek az előírásoknak, azonban nem, nem könnyű ilyen nehéz gazdasági helyzetben, segítünk nekik akkor, amikor váratlan eh, nehézségekbe ütköznek. Meghallgattuk az ipar és az érdekelt felek eh, mm, eh, mm, véleményét, és válaszoltunk a ezekre megfelelő gyakorlati megoldásokkal. Például folyamatos párbeszédben állunk az iparral és az Európai Bizottsággal az igazgatók kontaktcsoportjában, hogy jobban megértsük azokat a kihívásokat, amelyekkel az ipar szembenéz. Az igazgatók kontaktcsoportja 28 aggodalmat listázott föl, és ezekre megoldásokat dolgozott ki. A weboldalunk jó több információt ad, és gyakorlati útmutatásokat is ad cégeknek, amelyek öt amelyek olyan helyzetben találják magukat, amelyeket öt különböző csoportra osztottunk, és a, a jogi kereten belül próbálunk megoldást találni ezekre a kivételes helyzetekre. Idén először kerül sor arra, hogy egy stakeholder survey-t, egy érdek, érdekelt fél felmérést készítettünk, és e, ők közülük egy ezren adtak választ a kérdéseinkre. Egyszerűsítettük az iránymutatásokat, és interaktív weboldalakat hoztunk létre, a weboldalakat lefordítjuk, rengeteg anyagot lefordítottunk, és megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy jobban szolgáljuk az érdekelt feleket, és javítsuk a Rics és a CLP végrehajtását. Az érdekelt felekkel együttműködve és meghallgatva az ő aggodalmaikat folyamatosan javítjuk a szolgáltatásokat, amiket mm, nyújtunk nekik. Minden mellett persze vannak még kihívások az ügynökség előtt, és ez a harmadik pont, amit szeretnék említeni. Négy, ügynök, négy kihívás a nyilvántartási folyamathoz kapcsolódik. A kis és középvállalkozások specifikus szükségletére való válaszadás, azok a nehézségek, amelyek felmerülnek bizonyos vegyi anyag downstream felhasználókkal kapcsolatban, az adatmegosztás a cégek között, végül pedig a a tudományos tevékenységünkben a drámai növekedés azzal kapcsolatban, hogy a nyilvántartási adatokat értékelni kell, és és azzal kapcsolatban is, hogy az állatkísérleteket csak legutolsó lehetőségként szabad elvégezni. Tudjuk, -e ne, azokat, tudjuk hogy milyen nagy nehézségekkel néznek szembe a KKV-k, Folyamatosan 22 Európai Uniós nyelven készítjük el az anyagokat, hogy segítsünk nekik. Emellett különböző speciális segít, segítő, kiegészítő anyagokat készítettünk, amelyek elmagyarázzák a tudományos részleteket is KKV barát módon és próbálunk megfelelni a fordítási elvárásoknak, miközben az adófizetők pénzével is próbálunk óvatosan bánni. A downstream felhasználók a, az iparban több ezer vegyi anyagot alkalmaznak, használnak a termékeikben, és biztosítékukra van szükség annak érdekében, hogy hogy tudjanak arról, hogy, és tudják azt, biztosak lehessenek abban, hogy ezek az anyagok, vegyi anyagok regisztrálva vannak. Az adatmegosztás alapvető a RICS szempontjából. El kell kerülni a szükségtelen állatkísérleteket, és ezzel lehet pénzt megtakarítani az ipar számára. Ez nem egyszerű természetesen, most egy vita megoldási módszert javaslunk, és próbáljuk elérni azt, hogy minél hamarabb eh, sikerüljön eh, döntésre jutni, és hogy az adat eh, megosztása kapcsolatos viták ne késleltessék az adat ne késleltessék a nyilvántartásba vételt. Folyamatosan együttműködünk abban, hogy biztosítsuk azt, hogy az állatkísérletek csak tényleg utolsó lehetőségként kerüljenek bevezetésre. Emellett párbeszédet folytatunk a szélesebb közvéleménnyel is minden javaslattal kapcsolatban, amely javaslatok egyes anyagok állatokon való tesztelését érintik. 14 ilyen konzultációt tartottunk 2010-ben Eddig ezek a tesztelési javaslatok, amelyeket az ügynökségünk értékelt, ezeket elfogadták a tagállamok is. Egy következő elem az az, hogy az állatkísérletek elkerülése érdekében az az, hogy tegyük lehetővé a cégek számára, hogy az adatokban meglévő hiányosságokat úgy küszöböljék ki, hogy más anyagokkal hasonlítsák össze a kérdéses anyagokat hiszen ezzel rengeteg pénzt lehet megspórolni, és állatok életét is. Az ügynökség folyamatosan válaszol ezekre a kihívás, kihívásokra, e, azonban a megoldás gyakran nem a mi kezünkben van, e, és ezért folyamatos támogatásra van szükségünk az Európai Bizottság részéről is. 2011-ben egy új kihívás az lesz, hogy az információkat, amelyeket a, taga, amelyeket a cégek adtak a vegyi anyagokról az első nyilvántartásba vételi határidőig, ezeket megfelelően használjuk. Ez az információ természetesen túlságosan szakmai és tudományos, ezt nem igazán érti az általános közvélemény, de megpróbáljuk ezeket hozzáférhetővé tenni, érthetővé tenni, hogy az érdekelt felek, a kutatók és az érdekelt polgárok használni tudják ezeket. Ezért az OECD globál portált fogjuk kihasználni, annak érdekében, hogy az információkat rendelkezésre bocsátjuk. Emellett megnézzük, hogy milyen prioritások állnak előttünk. A következő regisztrációs határidő 2013 május lesz, és időközben pedig a REACH végrehajtása a a nagyon aggasztó anyagok identifikáció, azonosítása, az nyilvántartásba vételek tudományos értékelése lesz a, lesznek a következő prioritások, illetve az ö, szabályozási válaszok az új tudományos fejlesztésekre, mint a nanoanyagok és az endokrin ö, anyagok. A rics és a CLP végrehajtása természetesen a tagállamok felelősségébe, tar- felelősségébe tartozik. Folyamatos párbeszédre van szükség a szabályozással kapcsolatban az egyes cégekkel. és emellett a végrehajtási együttműködési fórumot is vezetjük. A jelenleg a jelölt lista, az engedélyezési jelölt lista 38 aggasztó anyagot tartalmaz, és 11 pedig határozathozatal alatt áll. Tajani, biztos, Tajani és Potosnik biztosok világosan jelezték elvárásaikat, hogy ez a lista az elkövetkezendő két évben nyilván növekedni fog, és a tagállamok is azt mondták, hogy növel, növelni fogják majd a, az ezen listán szereplő anyagok számát. Üdvözöljük ezt, és megfelelően el fogjuk végezni a ránk eső munkát természetesen. Most még csak a listázási folyamat elején vagyunk, és tudom, hogy ez a lista az elkövetkezendő években teljesen máshogy fog kinézni. Egy további nagy kihívás az ügynökség előtt az az, hogy értékeljük a regisztrációs dossziékat, amelyeket benyújtottak a cégek. Már említettem, hogy ezen dolgozunk. Egy további elem a megfelelési ellenőrzés, az ügynökség tisztázni fogja, hogy hogy a cégek által benyújtott dossziék valóban megfelel, megfelelőek. Emellett az anyagok értékelésének a kezdetét is el, munkáját is előkészítjük. Ez 2012-ben kezdődik. Emellett Önöket érdekelheti még a REACH működéséről szóló beszámolónk. A REACH rendkív- egy nagy mérföldkő, és természetesen a jogszabály egyes elemei és az eljárások egyes elemei jobban működtek, mint mások. Most készítjük elő a REACH-csel kapcsolatos átfogó felővizsgálatunkat, és ez a jelentés majd akár megváltoztathatja a jogszabályokat, vagy új jogszabályok készítésére ösztönözheti önöket. Végül az ügynökség a bizottság kéréseinek is eleget kell, hogy tegyen az Európai Unió tevékenységeit támogatva OECD és ENSZ szinten. Utolsó pontként nagyon hálás vagyok a parlament munkájáért és az önök támogatásáért. És önök 2010-ben támogatták azt, hogy az ügynökség kivételes és előre nem látható időleges támogatást kapjon. Személyesen is szeretnék köszönetet mondani, és nagyon örülök annak, hogy fogadhattuk a delegációt Helsinki-ben áprilisban, és Guido Sacconi és Helmut Nassauer és Hartmut Nassauer is részt vettek ebben a delegációban, jelentéstevők, korábbi jelentéstevők. A REACH és a CLP-t szeretnénk fenntartani, eh, ennek a szellemét fenntartani, amelynek a lényege az emberi eh, egészség és a környezet védelme. Először is szeretném ösztönözni önöket arra, hogy eh, hogy nemzeti szinten használják ki a, hat, a befolyásukat. A REACH szabályozás nagy együttműködésen alapul nemzet és európai és uniós szintek között. A tagállamok szerepe elengedhetetlen nem csak a, a saját iparuk támogatása szempontjából, de a jogszabályok végrehajtása szempontjából is, illetve a tudományos döntéshozási folyamatban is. Az ügynökség bizottságai tagállami szakértőkből állnak, és emellett a kockázatkezelési folyamatok eh, és az értékelés a tagállami támogatás nélkül nem működhetne. Megfelelő források nélkül tagállami szintről a REACH nem lehetett volna ilyen sikeres. A tagállami források szintje, amikor is eh, a közférában csökkentik a munkatársak számát, eh, nagy aggodalmat okoz nekünk és szeretném, hogyha ezt nemzeti szinten felvetnék. Másodszor azt kérem önöktől, hogy eh, a erősítsék a tudatosságot a tagállamok, tagállami cégek körében, főleg a kisebb cégek körében, hogyha ezt meg, ebben tudunk segíteni önöknek, akkor ezt szívesen megtesszük. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy 2011. január 3-án lesz a CLP bejelentési határidő, amely minden veszélyes anyagra vonatkozik, és nagyon sok KKV-t érint. Végül az ügynökség mi tudjuk azt, hogy hogyan működik a REACH, és ebben nagy gyakorlatunk van. Kérjük, hogy használják ki ezt a gyakorlatot. A biocidekkel kapcsolatos jogszabályokatásról szóló vitát követtem, és kollégáimmal együtt nagyon örülünk annak, hogy Önök azt javasolták, hogy az ügynökség erősebb szerepet játszon ennek a jogszabálynak a végrehajtásában. Közben pedig azt szeretném kérni a parlamenttől, hogy a jogszabályalkotási folyamat során minden e, egyes lépésben kérjék ki a véleményünket, hiszen a RICS és a CLP végrehajtásából nyert tapasztalatainkkal segíteni tudjuk Önöket a biocid e, jogszabályalkotás megfelelő megalkotásában a felelősségünket vállaljuk. 2011. márciusában az ügynökségi igazgatók hálózatában, és el tudom mondani, hogy, hogy Szeretnénk megosztani a tudásunkat és a tapasztalatunkat az Európai Bizottsággal és a jogszabályalkotókkal, és ez jellemző a többi ügynökségre is. Nagyon jól ismerjük a munkánkat, nagyon nagy tapasztalatunk van, és ezt szeretnénk az önök szolgálatába állítani. Leinen elnök úr, alelnökök, tisztelt, képvis- tisztelt képviselők, köszönöm, hogy meghallgattak, és várom a válaszaikat. Köszönöm szépen, eh, igazgató úr, köszönjük szépen a bevezetőjét. Most egy eszmecsere következik nagy hatással voltak ránk azok a számok, amelyeket hallottunk már Helsinki-ben, 5500 anyagot kell osztályozni, és most október, illetve november 30-ig, 31-ig kell nagyon sok anyagot osztályozni. Guido Zacconi neve elhangzott, téged is szeretettel köszöntelek hivatalosan, és ő tagja um, az EH-ban az igazgató tanácsnak, szakúni képviselő, korábban pedig szakbizottságunk tagja volt. Minden bizonyal az ülés végén megragadja majd még uh, a szót Zakorni kolléga. Uh, Szatu Hasszi, asszony a kontakt uh, kollégánk az EH-val fenntartott kapcsolatokban, ő kapja meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen Lancet eh, úrnak, hogy eljött a mai ülésre. Két rövid megjegyzésem van a biocidokkal kapcsolatos eh, jogalkotás kapcsán, és két rövid megjegyzésem van a REACH-hez kapcsolódóan. Mint tudják, a parlament az első olvasatot fejezte be a biocidok eh, témájában. és egy két lépcsős engedélyezés mellett szavazott 2013 és 2017 egy további határidő. Ezen kívül arról is szavazott a parlament, hogy az éves díjat törölni fogja, amely az engedélyezésekhez kapcsolódik. Ez az ügynökségek munkája szempontjából jelentős bevételi forrás. Tudná néhány szót szólni arról, hogy az ügynökségek hogyan látják mindezt? Mit jelentene mindez az ő gyakorlati munkájuk számára? Van még egy további kérdés is. A parlament eh, arról is döntött, hogy az értékelésekkel kapcsolatban a tudományos vélemény eh, benyújtásának határidejét 9 hónapról 3 hónapra csökkenti. És meg szeretném kérdezni önt arról, hogy a gyakorlatban ez mit jelent az önök számára. Ezen kívül van még két eh, megjegyzésem a Ricshez kapcsolódóan. Jelenleg nagyon sok eh, vita szól a 0,1%-os küszöbről, amelyek a veszélyes anyagokra vonatkoznak. A kérdés az, hogy ez a 0,1 százalékos küszöb egy teljes cikkre vonatkozhat, nagyobb cikkekre, mint például bútorokra, árucikkekre, ahol nagy mértékben koncentrálódhatnak a veszélyes anyagok. De például ezek felületén, amennyiben bútorokról van szó. Meg szeretném kérdezni a megyi anyag ügynökséget, hogy mit gondolnak erről az ügyről. Az utolsó megjegyzésem a nanoanyagokra vonatkozik. Mint ahogy ezt tudjuk, és van is egy vita erről, hogy vajon a Rics le tudja fedni a nanoanyagokra vonatkozó biztonsági kérdéseket, vagy sem. Meg szeretném kérdezni, hogy a vegyi anyagügynökség foglalkozik-e a témával? Mit tesz az EHA annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a regisztrációs dosszié tartalmazza az összes fontos információt a nanoanyagokra nézve is? Fontos ez a szempont az önök számára, amikor értékelik az engedélyezési dossziékat? Köszönöm. Köszönöm Szató Hasszonynak a hozzászólását. Eh, Weber képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, köszönetet szeretnék mondani Danszárt igazgató úrnak, hogy eljött a mai vitánkra a nagyon fontos határidő előtt. Azt gondolom, hogy egy olyan jogalkotásról van szó, ami mérföldkő értékű, most pedig megfelelően kell mindezt megvalósítani. Egy ilyen jelentős csomag esetében pedig azt mondhatjuk, hogy eddig jól haladtak a dolgok. Elmondta az igazgató úr, hogy a kis és középvállalkozásokat érinti majd mindez az elkövetkezendő évben. Ha jól tudom, akkor az informat, informat, információs rendszer csak angolul áll rendelkezésre. Vannak olyan kis és középvállalkozások, akik nem beszélnek angolul, és ez a technikai angol igenis problémát és akadályt jelent számukra a megfelelő regisztrációhoz. Meddig e, tudja elkészíteni az EHA, me, mikorra ennek az információs rendszernek a, a hozzáférését kis- és középvállalkozások számára. Ezen kívül meg szerettem volna tudni azt, hogy önök mit tesznek az összegyűjtött tapasztalatokkal, amelyeket sikerült levonni az első nagy regisztrációs hullám után. Ez egy új terület, és minden bizonyal ki kell deríteni majd azt, hogy mik voltak a negatív, a pozitív oldalai ennek a folyamatnak, mit tanultak ebből, annak érdekében, hogy a következő szakaszban gyorsabban tudjanak reagálni a problémákra, és még jobban tudják mindezt szervezni. Azt gondolom, hogy ezzel már most is foglalkozni kell, annak érdekében, hogy ne vesztenek el a könnyen hozzáférhető információk. E, a közvetlen kontaktcsoportnak mi lesz a sorsa? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eszköz, jól működő eszköz. ...2013-ig kell mindezt megvalósítani, és utána mi történik majd ezzel a kontaktcsoporttal? Ami a Substance Information Exchange fórumot, tehát a CIFET illeti, itt különösen a kis és közép vállalatokra vonatkozóan vannak-e már megoldások, hogy megkönnyítsék a KKV-k részvételét? Ugyanis úgy tűnik, eddig legalábbis, hogy a KKV-knak nehézségeik vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen Richard Zébertnek, Dagmar Rodbérent. Parancsoljon. Köszönöm. Úgy emlékszem, hogy kb. négy évvel ezelőtt ültünk itt, és Guido felé néztünk, minden munkatársa ott ült körülötte, és akkor az EKA még csak elméletben papíron létezett. Ez szinte hihetetlen, hogy mit sikerült létrehozni. Azt kell, hogy mondjam, hogy csak gratulálhatunk, csodálattal adózunk önnek és munkatársainak, és talán nekik is Helsinki-ben elmondhatja, hogy mennyire hálásak vagyunk. Szeretném aláhúzni azt, ez ugye nem szerepelt a listán, de Szatú Haszi kollégám a nanotechnológiáról beszélt utolsó megjegyzésében, Rendkívül fontos szerepet játszik ez a kozmetikumokra vonatkozó, és több más jogszabályban, élelmiszer jogszabályokban is. Tehát a nanotechnológia biztonságának a kérdésével nagyon egyértelműen kell foglalkoznunk. Természetesen az állatjólétről, az állatkísérletekről is kérdez, nem kell valamit. Ön erről beszélt, és ezt üdvözlöm. Tudom, jól értem, hogy változtatni akartatnak a herdeten, de minél kevesebb állatkísérletre kerüljön sor, természetesen az emberi egészségre vonatkozó szempontok figyelembevételével. Az OECD-ről szólva, én elfogadom, hogy mi a valóság. Az OECD végül is az a tanácson kívül, az Európai Unió tanácson kívül az utolsó eh, nagy őskövület, de hát azért ez a valóság, hogy létezik. Eh, viszont eh, nagyon gyakran problémát eh, jelent az, hogy az állatkísérletekhez képes valamilyen más alternatívát fel tudjunk mutatni. Erről mit gondol? Itt van azután a transzparencia kérdése, és elfogadom, amit mondott egy problémával találkozunk azonban több ügynökségnél, és ez pedig a szakértők függetlenségének a e, problémája. Függetlenség nagy szó, ez egy nagy terület, és nehéz megmondani, hogy mi a szürke zóna, mi a e, fekete zóna, de az e, igazságot azért a kívülálló szemlélők látják, és gyakran pontosan ehhez kapcsolódóak a problémáink. Más ügynökségekkel is beszéltünk már erről, ezekről a kérdésekről. Hogyan lehet teljesen egyértelműen, transzparens módon biztosítani a szakértők függetlenségét a jövőbeni munka, tevékenység kapcsán? Ez fő kérdés kell, hogy legyen az ügynökség munkájában, hiszen mindenki ezt várja öntől ön felajánlotta, hogy forduljunk önhöz, jó, ezt meg is fogjuk tenni. Természetesen az is nagyon jó lenne, hogyha készülne egy kiadvány, egy rövid kiadvány, amit eljutathatnánk a KKV-khez tájékoztatásképpen. És ön is elmondta, hogy mondjuk közeledünk az év vége felé, 6 hét múlva karácsony lesz, és hogyha most megkérdezhetem a karácsonyra kapcsolatban, hogy egy kívánsága lehet karácsonyra vonatkozóan, mi lenne az? Chris Davisnek mi a karácsonyi kívánsága? Az ügynökséget és a RICS-t is kritizálják az ipari lobbik, érdekvédő különböző szervezetek, de azt hiszem, hogy ez is azt jelzi, hogy nagyon jó munkát végeznek, és gratulálni tudok önnek és a munkatársainak ahhoz, ahogyan ezeket a jogszabályokat a gyakorlatban is működ, fizetőképessé tették. De azért itt vannak ezek a bírálatok, hogy sok a lemaradás, és természetesen túl továbbra is panasz, felpanaszolják, hogy túl komplex minden. Mi okozza a legnagyobb gondot az iparnak, a vállalatoknak a REACH, illetve az ügynökség működésével kapcsolatban? Mi van a, azonnak a listának az élén, ami a, azokat a kérdéseket tartalmaz, amikkel foglalkoznia kell az ügynökségnek? Köszönöm, nagyon konkrét kérdés, és Dan Jörgensen következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megismételni azokat a pozitív dolgokat, amiket a kollégáim már elmondtak. Valóban lenyűgöző, ahogy amit néhány évvel ezelőtt papírra vetettünk, az idő közben megvalósult, egy nagy szervezetként működik egy kérdésem van a rics kapcsolatban, és majd néhány észrevételt ezek a biocidokról. A rics kapcsán, amit már Dagmar is említett, állatkísérletek, illetve hogy ezeknek milyen alternatívái lehetnek és az OECD-vel folytatott és együttműködés az, amiről ez, az, amihez hozzászólnék. Én is konzultáltam szakértőkkel, és um, lenyűgöző az, hogy milyen sok alternatíván dolgoznak, illetve már értékeltek is sok alternatívát. Megnézzük, hogy hány állatot sikerült megmenteni, akkor ez tényleg lenyűgöző, ez egy igazi sikertörténet, eltekintve attól, hogy csak hogy nem valósul meg. Van tehát egy európai értékelése, validálása a különböző alternatíváknak, amelyekkel sok-sok ezer állat életét lehetne minden évben megmenteni. De ez az OECD kontextusában is meg kellene, hogy valósuljon, legalábbis én így tudom. Meg tudnám mondani, hogy az OECD először is mennyire lassítja le ezt a folyamatot, és másodszorban miért van erre szükség, erre az együttműködésre az OECD-vel? Tehát a fő kérdésem az, hogy miért van erre szükség. Azután a biocidekkel kapcsolatban az eh, Szociáldemokrata frakció eh, jelentéstevéje vagyok a biocidok eh, vonatkozásában, és hát elég frusztrál minket ez a folyamat. Nem tudom igazából megérteni, hogy az EK-nak mi az álláspontja, és a, ugye a nyilvánvaló válasz erre, hogy hát kérdezzük meg önöktől. Ezt megpróbáltuk megtenni, és többféle információ érkezett, olyan anyagok, amiket ön írt, Dancet úr, vagy a bizottságtól is érkeztek anyagok, de nagyon jó lenne, hogyha itt most világosan elmondaná nekünk, mi a véleménye <clears throat> erről a dossziéről. És én az árnyék jelentéstevő vagy a jelentéstevő, és szívesen meghívjuk Önt, hogyha majd második olvasatba lépnek a tárgyalások a szakbizottságunkban. Ugyanis a legtöbb kérdéssel kapcsolatban van már kompromisszum, ahol igazán eltérnek a vélemények, az az a kérdés, hogy mekkora nyomás alá helyezzük az önök ügynökségét. És igazából eh, egyikünk sem ideológiai szempontokból alakította ki az álláspontját. Eh, emellett talán még konkrétan meg tudna becsülni azt, hogy hány anyagról is beszélünk, hiszen itt is elég nehéz volt eh, magunknak megtalálni ezeket a számokat, a, megtalálni a választ erre a kérdésre. Mennyi forrásra lenne szükségük ahhoz, hogyha a mi követelményeinknek meg akarnának felelni, és mekkora kockázat annak, hogy itt lesz egy szűk keresztmetszet, mennyi munkatársa van szükség. De a legfontosabb kérdés az, hogy tulajdonképpen hány anyagról beszélünk hiszen mi, akik a jogszabályokat alkotjuk, igazából ezt nem tudjuk. Látja, ez a szakbizottság tényleg nagyon foglalkozik önnel és az ügynökségével. Érdekel minket nagyon, hogy hány munkatársa van, mennyi pénz forrásá rendelkezésre, nem akarjuk ön túlterhelni sem. Fontos viták zajlanak. Tudjuk, hogy a bizottság egy kicsit visszafogott volt, Ugyanakkor folyt, lefolytattunk vitát arról is, hogy a biocidokat valami, vajon majd 27-szer kell a nemzeti kormányoknak engedélyeztetni, vagy pedig lesz egy közös EU engedélyezés. Itt egy politikai döntést kell hozni, hogy legyen -e európai engedély és természetesen ennek következménye lesz majd, hogy mennyi forrásra lesz szükség, hány munkatársra, ez mindig ez a helyzet, ha politikai döntéseket hozunk. Na, kérdés tehát az, hogy itt a finanszírozással kapcsolatban mit tudunk majd mondani. Megginis asszony, következő parancsolja. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a nagyon pozitív beszámolót. Én is egyike voltam azoknak, akik ellátogattak az EKH-hoz, jól fogadtak minket. Kicsit riasztó is az a munka, amit ott végeznek, amiatt, hogy milyen hatalmas feladatról van szó. Nem akarom előre szaladni, hogy majd jövőre mi lesz az értékelés eredménye. Most próbálja mondani, hol lát már most problémákat a REACH rendeletben, amiket esetleg el lehet volna kerülni, hogyha a jobb minőségű jogalkotás szempontjának jobban megfelelünk. Minden szinten részt vettünk a jogalkotásban, ezért fontos, hogy ezt tudjuk. Ami az ECA működésének a finanszírozást illeti, ugye a vállalatok egyik fő problémája, hogy ez milyen költségeket ró rájuk, és ezt tulajdonképpen az ECA egy monopól szervezet, mással nem tudnak kapcsolatban lenni. Tehát, hogy mit a value for money kérdése, költségek, hasznok, mennyire éri meg a vállalatoknak önöket finanszírozni? A következő kérdésem, van-e bármilyen agályuk vagy elég szoros-e a kapcsolat az általunk megkapott információk, illetve az információk hatékonysága, hasznossága között. Néhány fontos üzenetet, figyelmeztetést is megfogalmazott a számunkra. Például felvetett egy dolgot a tagállamokkal kapcsolatban, hogy próbáljuk meg mi is befolyásolni a tagállamainkat. Az ön megítélése szerint, hogyha csökkent, csökkentik ezen a területen a költségvetési kiadásokat, hiszen ez is felvetődött, és egyetértek azzal, amit Dagmar mondott, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha készülne egy ilyen kis leaflet, egy rövid összegző anyag KKV-knek, hogy a KKV-k tudják, hogy kihez forduljanak, ez tényleg hasznos lenne. És még egy dolog, a nanotechnológiákkal kapcsolatban. Félek attól, hogy gyorsabban fejlődik a technológia, mint ahogy megszületnek a jogszabályok, ezért a biztonság kérdésével mindenképpen foglalkoznunk kell. Hasznos lenne, ha még hallanánk öntől is valamit erről. Nagyon hasznos volt, amikor az EK-nál jártam, hogy néhány kollégájával találkoztunk, és nagyon hálásak voltunk a tájékoztatásért, amit kaptunk. Talán csak még többet kellene tudnunk. Köszönöm, Horst Schnellhardt. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon sok információt kaptunk, és már annak idején a rics kapcsolatos munkáknál aggódtunk amiatt, hogy problémákhoz vezethet az anyagok közös használata. Vitás eseteket vázolt fel ön. A szabadalmi jogoknál ez szintén felmerült, ahol például egy társpályázónak nem akarja valaki a saját árucikkét eladni. Vannak-e ehhez hasonló példák még hangsúlyoznám azt, amit Richard Zéber mondott, eh, a megvalósítás a kis és középvállalkozások számára, ezt mi nagyon fontosnak eh, tartjuk, foly, foly, folyamatosan egyeztetünk velük, én egy ilyen térségből érkezem, Kérem, hogy gondoskodjanak arról, hogy ezeket az anyagokat minél hamarabb fel tudjuk dolgozni, nem tudjuk lefordítatni az angol nyelvű IT rendszereket. Tehát azt gondolom, hogy segíthetnénk a kis és középvállalkozásokon azon, azzal, hogyha ezt megtennénk, annak érdekében, hogy ők a feltételeknek meg tudjanak felelni. Kicsit irritáltak az ön utolsó szavai. Elmondta ön, hogy jelentős kompetenciával rendelkeznek. Én erről meg vagyok győződve, hogy az önök ügynöksége rendkívüli szaktudással rendelkezik Elhangzott azonban az is, hogy ezeket nem használják átfogó módon. Ez azt jelenti-e, hogy a folyamatoknál, mint például a biocid irányelvnél, a technikai folyamatok és a személyzet finanszírozásának megvalósításába bennünket nem vonnak bele. Én azt szeretném kérni, hogy szólítsuk fel a tanácsot arra, Eh, illetve a parlamentet is, hogy a szaktudásával járuljon hozzá ezekhez a folyamatokhoz. Köszönöm szépen, Linda McEwen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az EH-nak, hogy eljöttek a mai ülésre. Áprilisban volt már egy találkozónk, amikor kicsit eh, betekinthettünk az ügynökség munkájába, és nagyon jó, hogy itt van velünk eh, Guido Szakkóni, aki nagyon jó párbeszédet folytat a parlament ebben a témában. Csak néhány kérdésem van. Ez az ügynökségeket érinti általában. Én egyetértek önnel abban, hogy jó lenne egy pozitívabb párbeszéd a parlament és az ügynökségek között. A néha-néha történő látogatások jók, de jó lenne, hogyha napi szinten visszatudnánk jelezni a választók felé is Danny Jörgensen elmondta azt, hogy amikor politikát alakítunk ki, azt mondják a bizottság részéről, hogy ez nem megvalósítható, a kormányok és ezt mondják. Meg szeretnénk kérdezni az ügynökségeket arról, hogy mit gondolnak. Önök azok, akik az Európai Unió politikáit megvalósítják részben, és hogyha mi erről szavaztunk, és felmerül egy probléma, akkor őszinte párbeszédet kell folytatnunk ezekről a témákról. Tehát az érdekel bennünket, hogy a jogalkotási munka során kellett volna másként végeznünk valamit, lehetne ezt máshogy megoldani. A biocid irányelv kapcsán szintén le kell vonnunk a tapasztalatokat, és nem ismételhetjük meg a hibákat. Nagyra értékeljük az önök munkáját, és tudom, hogy a bizottsággal kapcsolatban is érzékeny kérdések merülnek fel. Hozzánk érkeznek be a panaszok a választók felül, önök pedig a politikák megvalósítását illetően vannak ösztűzben. Egy kicsit későn érkeztem az ülésre. Elkészítettek egy listrál, listát azokról az anyagokról, amelyeket a cégek megnevezése nélkül regisztráltak. De az is elhangzott, hogy lehet, hogy lesz egy hiátus, két-három hónapnyi idő, november 30-a, illetve azon időszak között, ahol minden egyes vegyi anyag regisztrációs számot kap. Illegális azonban értékesíteni ezeket az anyagokat egészen addig, amíg nem kaptak regisztrációs számot. Tudna -e erről néhány szót szólni, illetve meg tudná -e nyugtatni ezeket a felhasználókat, olyan esetben, hogyha ők szeretnék tovább értékesíteni áruikat. Köszönöm szépen. Most Guido Szakóninak adom meg a szót, hogyha szeretne szólni a témához. Az EHA munkájával kapcsolatban várjuk a megjegyzéseidet, parancsolj. Eh, eh, mi fa molto piacere constatare che... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy korábbi eh, kollégáim közül még sokan gondolnak rám, európai parlamenti képviselők közül, illetve mások közül. Az ügynökség jól működik, négy évvel ezelőtt nem gondolták volna, hogy ez így lesz. Azt gondolom, hogy nagyon sok paragrafust, anyagot, függeléket dolgoztunk ki a rics kapcsán is, és ez rendkívül sok munkát jelentett. Danszet úr úttörő folyamatnak nevezte ezt a folyamatot, és egy olyan gépezet jött működésbe, amely meghatározó. Én ezt nagyon pozitívnak értékelem, ezt korábban nem gondoltuk volna. Lehet, hogy voltak némi eltolódások, de köszönetet szeretnék mondani a parlamentnek, különösen ennek a szakbizottságnak, hiszen önök megbíztak bennem, az igazgató tanácsban, a management boardban képviseltem a parlamentet. Tudom, hogy súlyos csatákat kellett megvívnunk a tanácsal azért, hogy ezt a két pozíciót megkapjuk. Vannak más ügynökségek, ahol a parlament nem tudja közvetlenül képviseltetni magát, éppen ezért nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy én képviselhetem a parlamentet. És köszönetet szeretnék mondani azért a munkáért, eh, amit az ügynökség végez, különösen, hogy nem rendelkeznek eh, elegendő személyzettel, 400-an dolgoznak az önök ügynökségében, nagyon kompetens munkatársakról van szó, és ők úttörő munkát eh, végeznek, valami újat építenek fel, olyasmit, ami korábban nem létezett. És azt gondolom, hogy ezt az óriási tudás halmazt eh, fel kell dolgozni, amely így szempontjából fontos. Nagyon fontos, hogy amíg zavaros kérdéseket tisztázzuk, és átláthatóság valósuljon meg a vegyi anyagok kapcsán. Nagyon fontos, hogy az eljárás, az engedélyeztetési eljárás, illetve az eljárás más szakaszaiban helyettesítő anyagokat lehessen használni. Tehát egy olyan gépezetről van szó, amely beindult, természetesen vannak nehézségek, olyan problémák, amelyek nap mint nap felmerülnek, de ezeket a problémákat sikerült megoldani. Most pedig sürgősségi eljárás és kezdődhet az analitikai eljárásoknál. November 30-a a határidő. Egy olyan határidő, amely hamarosan lejár. Még egy problémát szeretnék megemlíteni. A jogalkotási folyamat az egyik legfontosabb változást jelentette. De ezen kívül létezik még mindannak az átalakítása, ami a korábbi kötelezettségből alakult ki, és most már nem kötelezettség, hanem lehetőség. Az elején fakultatív megfogalmazások értek, és nem kötelező érvényű. Ez a kis és középvállalkozások előnye. és a parlament az akkori brit soros elnöksége kiállt amellett, hogy a problémán sikerüljön úrá lenni. Tehát egy lényegi változásról van szó. Egy olyan jogi architektúráról beszélek, amelyben korábban az önkéntes alapon történő megoldások érvényesültek. Egy dologra oda kell figyelnünk. A récs eh, egy olyan irányelv, amelyet eh, kötelező megvalósítani. Ez azonban pusztán egy kísérlet. Korábban nem létezett ezen a területen semmi, és a gépezet lassanként indul be. Tehát most gyakorlati tapasztalatokra van szükség. utána kiderül majd, hogy jogalkotóként hogyan lehet megvalósítani a célokat, hogyan lehet korrigálni a korábbi jogalkotási munkát. Voltak olyan kollégák, akik nem voltak teljes mértékben elégedettek, és azt mondták, hogy én vagyok a perfekcionista. Számos kritikával éltek. De hogyha valami tökéleteset akartunk volna annak idején létrehozni, akkor semmiről sem jutottunk volna. Nem lenne most ez az ügynökség, és eh, mindjárt be is fejezem. Elnök úr, elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, de megszoktam, hogy eh, Európában ilyen sokáig beszélhetek. Ugyanez a helyzet az áttekintésekkel, hogyha elolvassuk eh, a 138-as bekezdést, akkor kiderül, hogy lesznek áttekintések, módosítások, kiegészítések, hozzáigazítások. ...2012-től kezdve. És korábban, és mindjárt be is fejezem, nem lehet teljes körű áttekintést megvalósítani. Ennek kapcsán jogalkotási módosításokra is születhet javaslat, majd ennek kapcsán, de csak korlátozott mértékben, és utána lehet majd a nanoanyagokra, biocidokra és más ajánlásokra visszatérni. Illetve olyan anyagokra is, amelyeket pragmatikus okok miatt kizártunk ebből. Még egyszer köszönöm szépen. Ja, molto grazie, Guido Sacconi. Wir hören dich gerne reden. Äh, köszönöm szépen. Nagyon szívesen hallgatjuk Önt, hiszen itt a cikkek, mellékletek kapcsán láttuk, hogy ugyanazzal a temperamentummal és lelkesedéssel szól a kollega. Mások említették a biocid rendeletet. Jelenleg a, az irányelvel foglalkozunk, és én nem is akarok erről többet mondani, mert Karl Heinz Lorenz, Florenz ennek a nagy szakértője, és az előbb majdnem nem vettem észre, hogy ő is szót kért. Guido Cacconi kellemes hangját, nagyon jó volt itt most hallgatni a teremben, jó munkát végzett annak idején Guido. Persze, bírálatok is elhangzottak, ezt sem szabad tagadni. A különösen aggályos anyagokra szeretnék rákérdezni, most 38 ilyen van, de valószínűleg még kiegészül ez a lista. A kérdésem az, hogy mennyire stimmel ezekkel kapcsolatban a megközelítés. Azt hiszem, hogy nincs túl sok munkatársa és borzasztó sok a munka ezekkel az anyagokkal. Hogyan működik ez? Hogyha mondjuk következő alkalommal kétszeresére nő az engedélyezett anyagok száma, és se tudom képzelni, hogy ezt hogy tudják kezelni, ezt a munkamennyiséget. Az Európai Bizottság még mindig Európában a Európa urának érzi magát. Önök hogy viszonyulnak a bizottsághoz? Szenvednek tőle, vagy örülnek, hogyha kézbe tartja a dolgokat? Nyilván vannak elvárásaik, és mi a benyomása? Nyugodtan mondja meg az igazat, legyen bátor, mi vagy megvédjük. Egy anyag, egy regisztráció, ugye ez volt a motto. Nagy-Britanniából érkezett ez az eredeti gondolat, azután 20-szor megváltoztattuk, de mindig visszatértünk a e, One Substance, One Registration szabályhoz. Az érintettek, az iparvállalatok ezt nagyon bírálták. Most e, az ön véleményére vagyok kíváncsi, hiszen gondolom, hogy ön valóban ezt objektíven meg tudja ítélni. Rendben van, egy sor kérdés hangzott el, megegyzések. Most önt kérem, hogy válaszoljon. Thank you, Chair. I will try to go step by step. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Nézzük először a ricsre vonatkozó kérdéseket egyiket a másik után. Az első kérdés a 0,1%-os küszöbre vonatkozott a cikkben vonat, van erre egy definíció. Mi szerepel ebben a cikkben? A definíció a REACH-ben és más jogszabályokban különböző, más. És az Európai Bizottság jogi szolgálatának az interpretációja szerint nem lehet ezt úgy értelmezni, hogy a homogén e, elemeket is tartalmaz ez. Ez volt az eredeti vita. Az eredeti vita az az volt, hogy csak magát a cikket nézzük, vagy a terméket nézzük, vagy, vagy annak a homogén részeit. Úgyhogy ez volt a jogi szolgálat véleménye. Nem vizsgálhatjuk meg a homogén részeket, holott egyéb jogszabályok szólhatnak erről, de a RICS nem erről szól. Időközben az első iránymutatásnak 6 vagy 7 tagállam ellentmondott, és az egyetlen irány, ez az egyetlen iránymutatás, amelyet máshogy értelmeznek egyes tagállamokban, mint másokban. Ezen tagállamok új tanácsokkal álltak elő, és azt mondták, hogy ne csak az egész terméket nézzük meg, hanem egyéb más termékeket is, amelyek részét képezik az eredeti terméknek. Úgyhogy kérdés az az, hogy ami egyszer egy termék, az mindig egy termék. Hogyha egy terméknek részeit máshol termékként árulják, akkor azt akkor is terméknek kell tekinteni, hogyha egy nagyobb termék részét képezi. E, úgy látszik, hogy a tagállamok egyre inkább egyetértenek ezzel az értelmezéssel. Ezért ezek a tagállamok azt kérték az Európai Bizottságtól, hogy új értelmezést kérjenek a jogi szolgálattól. Mi is ezt kértük a bizottságtól, azonban eddig még nem kérte meg a bizottság, nem kérte be ezt a jogi szakvéleményt. Van azonban egy határidőnk december 1 -e, és addig tudunk új iránymutatást kiadni. Lehet, hogy önök is tudják már, hogy mindig hat hónappal az, a RICS új részeinek a lét, életbe lépése előtt adunk ki új iránymutatásokat. A hetes cikk jövő év júniusában lép életbe, és ezért szeretnénk decemberben iránymutatást kiadni ehhez. Ezért kértük a tagállamokat arra, hogy sikerüljön konszenzusra jutni az iránymutatás kapcsolatban, az új értelmezésnek, megköszönhet, ö, értelmezésnek köszönhetően. Hogyha november 15-ig nem kapjuk meg ezt az egyet, ö, beleegyezést, akkor a régi ö, értelmezéssel kell ö, folytatni a munkát. Tudom, hogy a tagállamok között vannak ellentétek, él, ö, véleménykülönbségek, Hát konzultációs, vagy írásos konzultációs folyamatot kell az igazgató tanácsban kezdeményezni. A másik kérdés a vonatkozott, ez többször is felmerült. Ahogy önök is tudják, a nanóanyagokra nem külön vonatkozik a rics, amire a rics vonatkozik, az minden típusú, tehát egyes anyagoknak minden típusú részét össze kell adni ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy egy bizonyos küszöbértéket túlléptek vagy nem. Más szavakkal, hogyha vesszük például a Carbon Black példáját, hogyha ezt nanoanyagnak tekintjük, és egy, egy másik termékben ez, ez szerepel, akkor össze kell ezt számolni ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a küszöbértéket túlépik vagy nem. Azok cégek, amelyek biztonsági jelentést készítenek, ennek az anyagnak minden különböző felhasználását figyelembe kell, hogy vegyék. És egyes anyagokat kifejezetten nanoanyagként használnak, nem pedig normál méretükben. Ezek ezeket a felhasználásokat, vagy ezeket a felhasználókat a eh, nyilvántartásba vételi dossziéban eh, feltüntetik. Azt kérte az Európai Bizottság például, hogy állítsunk össze jövő júni, június 30-ára egy eh, anyagot, nano anyagok kapcsolatban, amelyeket az első határidőre regisztráltak, hogy biztosítsuk azt, hogy az önök számá, az önök felé fennálló e, beszámolási kötelezettségünknek e, eleget tegyünk. Ez a történet első eleme, a második pedig az, hogy értékelnünk kell, hogy van-e elegendő információ a dossziéban a, ennek az anyagnak az nanofelhasználásával kapcsolatban. Ebben az összefüggésben rábukkantunk e, néhány jogi kérdésre, amely kérdéseket a bizottságnak átadtunk, és várjuk a bizottság válaszát ezekre a kérdésekre, mielőtt folytatjuk a megfelelési ellenőrzést ezen anyagokkal, de dossziékkal kapcsolatban. És ennek mindnek bele kell férnie az átfogó határidőbe. Ami a KKV-kat illeti, és hogy milyen hatással van rájuk a REACH, megpróbáltam bemutatni a statisztikákkal azt, hogy mi a helyzet. A cégek által, a KKV-k által benyújtott nyilvántartásba vételi kérelem 5%-ot tesz ki, ez sokkal alacsonyabb, mint az eredeti elvárás. Ez persze nem jelenti azt, hogy a KKV-k nem küzdködnek a regisztrációs dossziékkal, de általánosságban véve nem a KKV-k nyújtják be a legtöbb kérelmet, de messze nem. a közös nyilvántartásba vételt várják meg, tehát az illetékes nyilvántartásba vetető nyilvántartásba veteti közös nyilvántartásba vétellel az anyagot. Az, azok az iránymutatások, amelyek relevánsak ebben a kérdésben, lefordításra kerültek időben minden nyelvre, és számos egyéb anyagot is lefordítottunk. A REACH IT, amely az elektronikus kérelem benyújtási eszköz, ebben is az eszközök angol nyelven vannak, de van egy, egy kísérő dokumentum, egy segítségnyújtó dokumentum, amelyet lefordítottunk minden nyelvre, hogyha valaki nem érti az angolt, tehát kattint erre a e, segítségkérő kis mezőre, és ott e, megtalálja a fordítást. Úgyhogy azt gondolom, hogy e, teljes mértékben lehet mm, mindent megtettünk annak érdekében, hogy be lehessen nyújtani ezt az anyagot. Egy német cég számos levelet küldött nekünk és a bizottságnak, az a kapcsolatban, hogy hogy nem, készültek el a, nem készült el a szoftvernek a fordítása, és akkor felvettük velük a kapcsolatot, és segítségünket felajánlottunk öt német munkatársal, és kiderült, hogy ezeket, ez a cég már benyújtott számos regisztrációs kérelmet, és tulajdonképpen csak elvi kérdést csinált az egészből. Ez jellemző hogy gyakorlatilag Ugye a parlament is javasolta, hogy igyekezzünk segíteni a KKV-nak, KKV-knak. Nemzeti helpdeszkeket hoztunk létre, és e-, ezek segíteni tudnak, ezeknek a munkatársai segíteni tudnak az anyagok kitöltésében. Most már feliratos változatot készítettünk, minden nyelven ez elérhető videón mutatjuk be, hogy hogyan kell elkészíteni, hogyan kell benyújtani ezeket a regisztrációs kérelmeket. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez most már mindenképpen lehetséges, és az Európai Bizottságnak meg kellene vizsgálnia azt, hogy egyáltalán szükséges-e még további fordítás. Ami pedig az osztályozást és a címkézést illeti, itt több KKV vesz részt. Itt az egyik számítógépes rendszert minden nyelvre lefordítottuk, és ez egyébként nagyon-nagyon nehéz volt. Az önök nyelvén, tehát minden nyelven megtalálható ez az anyag, egy kis prospektus, amelyen elmagyaráztuk azt, hogy mi mindent fordítottunk le, jelentések, factsheetek, gyakran feltett kérdések, technikai segítségnyújtás, kézikönyvek, és kísérő anyagok, ezeket mind lefordítottuk az összes nyelvre. Fontosak természetesen a fordítások, úgyhogy minden alkalommal, amikor közzétettünk valamilyen információt, az osztályozással, illetve a címkézéssel kapcsolatban, illetve az igazgató kontaktcsoportjával kapcsolatban mindig megvártuk, még az összes nyelvi változat elkészül, hogy ne hozzunk előnybe vagy hátrányba senkit. Próbálunk tehát megfelelni ezeknek a kéréseknek. Tajáni úr is említette azt, hogy a nyelvek, különböző nyelvi változatok elkészítése mennyire fontos. A következő, következő eh, kérdés az igazgató kontaktcsoportjára vonatkozott, és arra, hogy ez vajon hasznos eszköze, és hogy eh, folytatódik-e ez a munka. Az igazgatói kontaktcsoport létének a magyarázata saját magában eh, rejlik, ugyanis nem úgy működött eredetileg, mint ahogy ezt terveztük a rendszer, és az ipar, ipari szereplők megállapítottak bizonyos kérdéseket, vagy hízagokat vetettek fel, amelyeknek a szabályozására nem került sor a jogszabályban. És megkezdtük ezeket az információkat összegyűjteni, és már nem volt eh, igazán időnk arra, hogy a normál eljárás keretében foglalkozunk ezzel, ezért hoztuk létre az igazgatói kontaktcsoportot. Ezt javasoltuk az Európai Bizottságnak, a bizottság vezető szerepet vállalt ebben, és eh, sikerült a kérdésekre megoldást találni még öt kivételes helyzetre is sikerült megoldást találni, amelyeket a jogszabály nem fedett le. Ezt a tagállamoknak kifejtettük. Természetesen mi nem voltunk a döntéshozási folyamatnak része, de a megoldások megszülettek, a megoldásokat alkalmazni lehet, és remélem, hogy a hatóságok ezeket el fogják fogadni jó szándékkal. Hogy folytatjuk-e a csoport működését, hát erről folyik most a vita. Először is le kell vonni a tanulságokat. Megállapítottunk, megállapodtunk a csoporttal abban, hogy értékeljük azt, hogy mi történt a megoldások kidolgozása terén és egyéb pontok terén ami az állatkísérleteket és az OECD, OECD-t illeti. Én is úgy gondolom, hogy hogy a REACH az alternatív tesztek elfogadását e, is e, ösztönzi, akkor is, hogyha nincs még OECD megállapodás. Persze lehetnek még változások utolsó pillanatban is, és hogyha európai elszámolás van, vagy egy európai megegyezés van új tesztel kapcsolatban, akkor ezt ebben cégek megállapodnak. Másodszor mi támogatjuk az Európai Bizottság munkáját az OECD-vel való együttműködésben a tesztelési módszerekkel kapcsolatban. Ez azonban nem egyszerű, hiszen nem egyszerű le, lemondani az állatkísérletekről, hogyha nem vagyunk tudományosan meggyőződve arról, hogy ennek az alternatívája valódi megoldást jelent, alternatívát jelent, mert ugye annak a következménye az lehet, hogy elfogadjuk azt, hogy ne legyen állatkísérlet, de e, esetleg rákkeltő anyagokat engedünk forgalomba, amelyek emberi rákhoz vezethetnek. Tehát ez nagy felelősség megfelelő jó szándékkal és megfelelő tudományos és technikai segítségnyújtással és háttérrel lehet ezt a munkát végezni. Ami a biocideket illeti, ez egy fontos kérdés, sok, sok hozzászólás tartalmazta ezt. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy először is korrekt módon és a az aktuális tudományos eredményeknek megfelelően kell végezni a munkát. És több idő van erre, több időre van erre, ehhez szükség. A bizottság 9 hónapot javasolt, a tanács 6-ot. Meg kell néznünk azt, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy hatékonyá tegyük a folyamatot, és hogy tanuljunk a reach -ből. A javaslat eh, idején felmerült a kérdés, hogy minket eh, velünk konzultáltak-e. A javaslat benyújtása idején rövid időnk állt lehetőségünkre, hogy elmondjuk a véleményünket. Aztán azóta nagy csönd uralkodott az önök első olvasatáig, amikor is azt elfogadták. És az Európai Bizottság a az önök első olvasatának végkövetkeztetésére adott válaszát nem egyeztette velünk. Időközben a kapcsolatot helyreállítottuk, azt hiszem most már egy másik egység felel a érte, ugyanazon főigazgatóságon belül, mint korábban. Mi támogatjuk ezt az egységet, minél amennyire csak tudjuk. Az Európai Bizottság javaslatának az egyik hiányossága az az, hogy azt gondolják, hogy 12 hónapon belül az ügynökség egy ilyen javaslatot be tud nyújtani a biociddel kapcsolatban. A REACH-hez több mint három évre volt szükség, hogy ezt megfelelően előkészítsük. És hogyha azt szeretnék, hogy a biocidekkel kapcsolatban is ugyanazt a munkát végezzük el, hát akkor előbb el kell kezdenünk a munkát. És ezt mondtam a bizottságnak is, és ezért akarnak most bizonyos kivételes döntéseket elfogadni, hogy mégis adjanak nekünk bizonyos pénzeket, soron kívül, stb. Minden esetre vannak biocid kérdésekben szakértőink, és kezdjük a biociddel kapcsolatos munkát. És hajlandóak vagyunk, és készek vagyunk támogatni önöket, hogyha segítségünkre szükségük van. A jelentéstevőnek ezt már elmondtam ma délelőtt, aki most délután nem tud itt lenni, elmondtam, hogy melyek a legfontosabb szempontok. Azt hiszem, hogy ezt eh, tudomásul vette, és mi természetesen támogatjuk önöket a második olvasatban is. Ami pedig a kívánság listát illeti, hát ez is fontos. Reméljük, hogy a regisztráció jól működik, eddig legalábbis jól működött, ködött, és reméljük, hogy zökkenőmentesen sikerül lezárni ezt a fázist az egész ipar számára zökkenőmentesen. Ami az illetékeket illeti, hogyha lehetne kívánni, akkor én azt kívánnám, hogy a következő regisztrációs határidő előtt a illetékeket éves illetékekké alakítanánk át, nem pedig kezdeti illetékekké. Látják, hogy láthatják önök is, hogy nagyon sok cég visszavonult a piacról, anélkül, hogy erről tájékoztatta volna a felhasználókat. Nem ez, nem ez volt a RICS célja. A felhasználóktól sok panaszt kapunk, az ellátóktól, beszállítóktól nem kapnak megfelelő szállítmányt, eh, bizonyos anyagokat már nem szállítanak a korábbi beszállítók vagy ellátók, mert úgy döntöttek, eh, úgy értékelik, hogy a REACH túlságosan költséges, és az anyagok regisztrációja túlságosan költséges. És ez az üzenetem a biocidekkel kapcsolatban is. A jelenlegi módosítás azt mondja ki, hogy egy kifizetés eh, egy illetékre kerüljön sor, vagy egyszer illetékre kerüljön sor, de akkor az magas lesz, ez magas költséggel fog járni. A szennyező fizetelven működik, és hossz, működünk, és hosszú távon meg kell próbálnunk megtenni mindent, ami tőlünk telik, és ez nem biztos, hogy száz százalék. Vannak bizonyos alapok, amelyek segítségünkre vannak, és amelyek az iparnak is segítségére vannak. Ezek a kívánságaim, ez kicsit személyesebb jelleggel. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a véleménycserét, tapasztalatcserét, és folytatjuk természetesen a munkát, a közös munkát. Együttműködünk. Az EHA az közel áll hozzánk, és köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és az önöknek és munkatársainak is sok sikert kívánok az elkövetkezendő időszakban. Ja, then, uh, we... Akkor folytatjuk mégpedig a következő napirendi ponttal. Eszmecsere egy másik nagyon fontos ügynökség vezetőjével. Szeretettel köszöntöm Löngren urat. Kedves kollégák, szeretettel köszöntöm az EMA, az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatóját, Thomas Lundgren urat egy ideje már itt ül velünk, úgyhogy hallatta azt, amit az EKA vezetőjével vitattunk meg. Most pedig meghallgatjuk önt, és elmondja, hogy milyen munka zajlik az Európai Gyógyszerügynökségnél. Fontos ez a munka, ő már tíz éve dolgozik itt ebben a funkcióban, úgyhogy ő maga is már egy intézményesült ez alatt a tíz év alatt, amikor is az EMA-t irányította. Szeretnénk, hogyha megosztaná velünk a tapasztalatait. December 31-én idén lejár az ön mandátuma, úgyhogy valószínűleg utoljára találkozunk önnel itt a bizottságban. Nagyon örülünk, hogy eljött, és kérem, mondja el, hogy mi az, ami történt, mi az, ami ennek még meg kellene történnie. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt parlamenti képviselők! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Ha jól számolom, kilencszerre vagyok itt, hogy részt vegyek egy, par, egy eszmecserében az Európai Parlamentben. Általában ilyenkor arról szoktam beszélni, hogy az ügynökség hogyan működik, mi a teljesítménye, a mindennapi gyakorlat, hogy néz ki. Most szeretnék egy kicsit tágabban kitekintést adni a gyógyszerek, illetve az egész egészségügyi ellátórendszerek működésével kapcsolatban. Mi történik, mire számíthatunk a jövőben a gyógyszerekkel, az orvosi kezelésekkel kapcsolatban. De azért először röviden szólnék az ügynökségről. Az Európai Gyógyszer Ügynökségre vonatkozó jogszabály tavaly készült el. Idén az Örcenyen készített egy jelentést a működésről, és ez a jelentés áttekintette azt, hogy az elmúlt tíz évben, amikor én ügyvezető igazgató voltam, hogyan teljesített az ügynökség, mennyiben teljesültek a célok, amelyeket a ciklus elején meghatároztak, megvizsgálták, hogy mennyire hatékony az ügynökség működése, és megvizsgálták azt, hogy határidőre teljesíti-e a feladatait. A jelentés nagyon pozitív eredménnyel zárult, mindegyik feltett kérdésben jól teljesítettünk, az ügynökség eh, tehát hatékonyan működik a jelentés szerint, eh, és többé-kevésbé a határidők betartásával végezzük el a eh, feladatainkat, tehát 15 éves határidőn belül. Ennyit szeretem volna magáról az ügynökségről, illetve az ügynökség munkájáról elmondani. Az őrszendénk jelentése nem szerint valóban nagyon jól tükrözi a az európai szabályozó hálózat teljesítményét, hiszen nem csak mi vagyunk, hanem a nemzeti hatóságok, társhatóságok nagyon szorosan együttműködnek velünk. Azt mondjuk tehát, hogy jó egészségben van ez az egész hálózat jelenleg. De tegyünk egy kis kitekintést a jövőbe. Szerintem Négy fontos kérdés van, amelyek mindenképpen befolyásolják majd azt, hogy a jövőben szabályozni fogjuk a gyógyszerek kérdését. Az egyik az, hogy a gyógyszerpiac nagyon gyorsan globalizálódik. Egyre gyakrabban a gyógyszereket, a végső gyógyszert, illetve a hatóanyagokat is nem a klasszikus eh, területeken Európában, vagy eh, az Amerikai Egyesült Államokban állítják elő, hanem messzi, távoli országban, Kínában, Indiában, és így tovább. A kutatás és a fejlesztés a gyógyszeriparban szintén eh, más régiókba került. És nagyon sok klinikai kísérletet, amelyet az Európai Unióban kellene elvégezni, más országokban, kelet-európai, latin-amerikai országokban, Indiában és Kínában végeznek el. És ez megváltoztatta a szabályozók szerepét, hiszen területükön kívül zajlik sok tevékenység és felismertük azt, hogy azok a termékek, amelyeket ugye szabályoznunk és ellenőriznünk kell, hogy biztonságosak és egészségesek-e, ezeket már nem a mi joghatóságunk vagy területünkön állítják elő. Úgyhogy a kínai, indiai és más társhatóságokkal is együtt kell működnünk, hogy megkapjuk a szükséges információt ezeknek a gyógyszereknek a a biztonságával kapcsolatban azokból az országokból, ahol a gyártás történik, a gyártás áthelyeződött. És az Európai Gyógyszerügynökség a jövőben jobban kell, hogy együttműködjön globális partnereivel, az eu kívüli partnereivel. Az ügynökség e tekintetben azt hiszem nagyon proaktív módon tevékenykedik, sok bizalmas kezelésre vonatkozó megállapodást kötöttük, azután foglalkoztunk a hatóanyagok harmadik országból történő importjának a kérdésével. A bizottság a kezdeményező és az ügynökség teszi, végzi el a szükséges munkát továbbra is nagyon rugalmasaknak kell lennünk, tudva azt, hogy a jövőben egyre inkább a világ eh, globális eh, folyamatok közepette fogunk működni. A másik fontos terület a tudomány fejlődése. Hatalmas előrelépés történt a tudományban, nagyon sok új lehetőséget eh, teremtett ez, új terápiákra, génterápia, sejtterápia, genómia, genomák, biomarkerekre alapozott terápiákkal célzottabban tudjuk az adott személyre szabni az adott terápiát. Azután szövet, engineering, gén, genetika, mind ezek a az új tudományágak persze a fejlődésük elején tartanak, és még sok idő eltelik, amíg mindez a gyakorlatban gyógyszer formájában is majd felhasználásra kerül. De fel kell gyorsítani ezeket a folyamatokat, és fel kell készülnünk jobban, hiszen a szabályzókat is elő kell készíteni majd, amikor ezek az új technológiák, az új gyógyszerek megjelennek a piacon. Persze klasszikus farmakológiai kezelések is folytatódnak, de sok lesz a változás a kezelésekben jobb, kiszámíthatóbbá kell tenni a folyamatokat, és sokkal nagyobb szerektivitásra van szükség, hogy pontosan meg tudjuk határozni, melyik beteget milyen gyógyszerrel kell kezelni. Az egész egészségügy tehát nagy átalakuláson megy keresztül, és fel kell tennünk azt a kérdést, hogy fel vagyunk-e készülve ezekre a változásokra, az egész egészségügyi ellátórendszer fel van erre készülve. A harmadik tényező, ami befolyásolja a jövőben a szabályozási munkát, az a munkamegosztás. Ennek kapcsán tulajdonképpen már beszéltem erről, van egy európai engedélyezési rendszer, aminek az el, azon az elven működik, hogy egy kérelmet, engedélyezési kérelmet nyújtanak be, és ha kiadják az engedélyt, az 27 tagállamban érvényes, és a beteg megkapja a gyógyszert. De ez most már nem működik így, mert itt a nemzeti hatóságok készítenek el egy egészségügyi értékelést, és a jövőben egyre nagyobb szerepet kap a gyógyszerek gazdaságossága, vagy költséghatékonysága. Ennek kapcsán a piacra kerülés után is nyomon kell követni a gyógyszerek életét, ennek kapcsán meg kell vizsgálnunk azt, hogy ezekre az új fejleményekre milyen választ adunk, hiszen mhm. kapcsolat van a között, hogy eh, mi, eh, mint eh, szabályozatosság mit teszünk, illetve a 27 Health Technology, vagy egészségügyi technológiával foglalkozó testület, testület hogyan dolgozik. Valamilyen szintű harmonizációra szükség lesz az egészségügyi technológia területén, hiszen a mi ügynökségünk is együttműködik az egészségügyi technológiai testületekkel, és el kell kerülni a párhuzamosságokat, hogy ugyanaz a tanulmány ne készüljön el kétszer, mert ez nagyon sokba kerülne. A negyedik nagy változás a transzparenciával függ össze hogyha van olyan terület, ahol gyorsabban kellene előre haladnunk, mint az elmúlt tíz évben, az éppen az átláthatóság területe, nagyobb transzparenciára van szükség. Ha megnézik az olyan szabályozó ügynökségeket, mint amilyen a miénk, vagy világ más ügynökségeit, akkor látják, hogy nem is olyan könnyű transzparensnek lenni. Mindenek előtt azért, mert kétféle jogszabályrendszer létezik, és ezek közül az egyik az adatvédelem, aminek kapcsán az egy a beteg adatokat nagyon bizalmasan kell kezelni. A másik oldalon persze a transzparencia elvét kell érvényesítenünk, de mindig el kell dölteni, hogy mi az, amit megtehetünk adatvédelmi megfontolásokból, és mi az, amit nem. Nagyon nagy plusz feladatot jelent ez számunkra, hogy eldöntsük, hogy mi az, amit kiadhatunk, hiszen itt dokumentumok milliói kapcsán kell eldönteni, hogy mik a betegadatok, amiket bizalmasan kell kezelni, és mik a bizalmasan kezelő kereskedelmi adatok. Egy munkatárs egy havi munkája abból áll, hogy eldöntsük, hogy mi az, ami publikus, és mi az, ami nem. Az új transzparenciával kapcsolatos politikánkról döntöttünk az utolsó igaz, igazgatósági ülésen. A döntés az, hogy több információt adunk ki, de ugyanakkor többet kell tennünk azért, hogy az információ áramlásba beépítsük egy olyan mechanizmust, amivel egyfajta automatizmussal tudjuk eldönteni, már abban a pillanatban, hogy az ügynökséghez bekerülnek bizonyos dokumentumok, hogy azokkal, azokat mennyire tud, lehet publikálni, nyilvánosságra hozni. Ez tehát az akadály annak, ami miatt tökéletes, maximális transzparencia nem létezik. És a jövőbeni kapcsolatainkat ez is befolyásolja. Az ügynökségre vonatkozóan is persze ennek sok hatása van, de igazából az egész egészségügyi rendszert befolyásolják ezek a változások, és ebből a szempontból is fontos, hogy hogyan tudunk adatokat nyilvánosságról hozni, illetve bizalmasan kezelni. Néhány észrevételt szeretnék még megosztani önökkel a az gyógyszeripar helyzetével, jövőjével kapcsolatban a gyógyszerek, gyógyszerek fejlesztésével, a kutatásban nagyon sok pénzt investálnak, azt hiszem évente az egész világon 80 milliárd dollárt, és ebből körülbelül évente 10 új molekula jön ki. És ezek az új molekulák, a kutatási eredmények valóban nagyon jelentős terápiás előnyökkel járnak abban az időszakban, amikor kikerülnek a piacra, de hát azt mondhatjuk, hogy a hatékonyság hát is nagyon alacsony, nagyon sok, nagyon nagy összegeket kell beruházni a gyógyszerkutatásba, és az eredmény viszonylag csekély. Ehhez még hozzáveszünk a klinikai teszteket, vizsgálatokat, és ezeknek a költségét. Tudjuk, hogy a e, gyógyszer e, termékek hatásukat e, pontosan meg lehet határozni elméletben, de más a klinikai valóság. És akkor az haszon kockázat arány romlik, mert a gyógyszereket nem ugyanúgy kerülnek majd valóságban felhasználásra, mint a nagyon ellenőrzött, szabályozott klinikai környezetben. Felhasználhatják őket off-label, azaz nem a címkén feltüntetett előírásoknak megfelelően, és ebben az esetben romlik az adott gyógyszer hatásfoka. Ez pedig mindenképpen probléma. Probléma az is, hogy az egészségügyben igazából nem racionálisan használják a gyógyszereket. A közelmúltbeli gyógyszer visszahívások, például az Avendia vagy az Accomplia visszahívása a piacról, nem amiatt történt, hogy a az előny-kockázat arány romlott, hanem azért, mert nem racionálisan, nem korrektül használták ezeket a gyógyszereket az egészségügyben, és emiatt vontuk őket vissza a piacról. Mi szabályozók nagyon kevés eszközzel rendelkezünk, amivel biztosítani tudjuk, hogy az általunk jóvá hagyott termékeket valóban korrektül használja az egészségügy, és ez számunkra nagy problémát jelent. A jogszabályalkotásban van lehetőségünk arra, hogy készüljön egy kockázatkezelési, kockázat minimalizálási terv, de nagyon nehéz ennek a hatásosságát biztosítani, hogyha az egész egészségügyi rendszer nem ennek az alapján működik, és nem csak az utasításoknak megfelelően használják fel a gyógyszereket. A gyógyszerkutatásba tehát nagyon sok pénzt ruháznak be, azután kikerülnek ezek a gyógyszerek a klinikai valóságba, ahol már nagyon nehéz korrekt módon biztosítani a használatukat ami persze nagyon sok problémát eredményez, hiszen a gyógyszerek mellékhatásairól nyilvánvalóan kell beszélni ebben az összefüggésben. A gyógyszerek racionális használatával, felhasználásával kapcsolatban azt hiszem még sokkal több munkára, gondolkodásra van szükség. A tudományban mindig ott van a remény, hogy célzottabban lehet majd felhasználni a tudomány eredményeit. Jelenleg például betegek nagy csoportját kezeljük, ahol, és úgy, hogy a reakció mindössze 30 százalékos. Az a 100 embert kell kezelni ahhoz, hogy 30-an reagáljanak a kezelésre. De nem tudjuk, hogy ki lesz ez a 30. És ez természetesen nem kielégítő, hiszen egyénként ugye az ember tudni akarja, hogy én majd ahhoz a 30 hoz tartozom el, aki jól reagál a gyógyszerre, vagy a 70-hez, aki nem reagál. Itt van fontos szerepük a biomarkereknek Úgyhogy a jövőben lehet, hogy jobban meg tudjuk határozni, hogy ki lesz az a 30 beteg, aki jól reagál a gyógyszerre. És ezzel persze növelhetjük eh, a gyógyszeres kezelés eh, hatékonyságát a jövőben. Tehát serkentenünk, ösztönöznünk kell az úgynevezett biomarkerekkel kapcsolatos kutatást, és így tudunk jobban célzottabban eh, betegekre fókuszálni. Ezzel foglalkozunk, ezen dolgozunk, az Európai Bizottság például az innovatív gyógyszerekre vonatkozó kezdeményezés kapcsán nagyon sok pénzt akar fordítani a biomarkerek fejlesztésével, az ezzel kapcsolatos kutatásba. Így lehet bizonyos betegeket bevonni a kezelésbe, vagy kizárni az alól, és ez drámai módon növeli a gyógyszerek hatékonyságát, vagy hatásfokát. Tehát ebbe az irányba kell a jövőben elmennünk ahhoz, hogy a jövőben tehát racionálisabban használjuk eh, a gyógyszereket, eh, nagyobb célzottságra van szükség, és az egész, egészségügyben eh, is a felfogás alapja, vagy a, megközelítés alapja az kell, hogy legyen, hogy racionálisabb gyógyszer használatra van szükség. Ezen belül nagyon fontos a betegek tájékoztatásának a kérdése. A betegek megérdemlik, hogy több tájékoztatást kapjanak a gyógyszerekről, hogy ezeknek milyen előnye, milyen kockázatai vannak, hogyan szedjék a gyógyszereket. Mondom, a parlament is ezekről a kérdésekről tovább fog konzultálni. Tehát mindezekkel a területekkel, kérdésekkel foglalkoztunk, és feltettük azt a kérdést, hogy mi ügynökség mit tehetnénk. Ez az ügynökség úti tervének a része, most folyik, majd 2015-ig folynak a nyilvános konzultációk az ügynökség úti tervéről, és rengeteg reagálás, válasz, visszajelzés érkezett az úti tervünkre az összes érintett részéről. Ennek alapján tudjuk meghatározni, hogy milyen irányban milyen irányban lépjünk tovább. És három területre szeretnénk koncentrálni. Az első, felmérjük, a, felmérjük jobban a népegészségügy igényét, hogy melyek azok az esetleg elhanyagolt betegségek, ahol új gyógyszerekre van szükség, erősíteni kell az innovatív gyógyszereket, és a e, közegészségügyi fenyegetések, fenyegetésekre jobban fel kell készülni. Azután az említett haté, hatásfokat növelni kell, tehát a gyógyszerek felhasználásának a hatásosságát, és koherenssé kell tenni a tudományos értékelések rendszerét optimalizálni kell a gyógyszerek biztonságos használatát kockázat elemzések alapján, és új farmakovigilanciai módszerekre van szükség. Figyelembe kell venni ezen belül a betegek tapasztalatait is, és ez kell, hogy referenciaponttá váljon, amikor az ügynökség bizonyos gyógyszereket értékel. Az utolsó dolog, a parlament állt és a tanács által utoljára elfogadott jogszabálya a farmakovigilancia rendelet nagyon hasznos, és ez majd megkönnyíti a gyógyszerek racionális felhasználását. Akkor nyilvános konzultáció után remélem, hogy az igazgatóságunk mindezt el fogja fogadni, és akkor a következő öt évre világosan fogjuk látni, hogy milyen irányban működünk tovább. Ez jó is, hiszen én távozom és ebben a tíz évben köszönöm, hogy milyen sok támogatást kaptam a parlamenttől és önöktől. Köszönöm a konstruktív bírálatokat is, amiben ugyancsak volt részem, és ez nagyon fontos volt. Köszönet mindenért, és visszaadom ennek a szót, elnök úr. Ja. Köszönöm szépen, Löndgren úr ezt a nagyon érdekes bevezetőt, illetve eh, az európai gyógyszerpiac bemutatását az elkövetkezendő években. Hallottuk a globalizációról, a technikai jellegű forradalmakról, költségekről, a tudatosságról, a nemzeti egészségügyi hatóságoknál, tehát számos kulcsszó hangzott el, amelyek kísérni fogják az önök munkáját, illetve az ügynökség munkáját az elkövetkezendő években. Dagmar Rothberend kért eh, szót, ő a kontakt eh, kollégánk, aki jól ismeri az önök ügynökségét, és minden bizonyal rendkívül sok konstruktív javaslatot tett már az elmúlt években, és ezt folytatni is fogja. Köszönöm szépen, jó! Nem vagyok biztos abban, hogy Löntgren úr mindig azt gondolt, hogy az én javaslataim konstruktívak, de a jó dolog az az, hogy ezek a javaslatok nem az én javaslataim voltak, hanem a parlament javaslatai. Thomas egy idő után úgy gondolta, hogy jók ezek a javaslatok, és utána úgy alakította őket, mint a saját gondolatait, speciálisan alakította át őket, és azt mondta, hogy ne legyenek új bizottságot. Ugyanez volt a gyermekgyógyszerekkel, a gyógynövényekkel, és ő volt a kezdő pontja a gyógynövényekkel foglalkozó bizottságnak, tehát én azt gondolom, hogy bizonyos eltökéltségre is szükség volt. Nagyon örülök annak, hogy a Management Boardban Lemel professzor is itt van, a Management eh, Boardot képviselve, Tomás és Mártin mellett ül, és nagyon örülünk eh, annak, hogy eh, a Management Boardban dolgozik, illetve egy kapcsolati pontot jelent számunkra. Az EMA munkáját egy ideje figyelemmel követem, és a Management Board munkája jó, de az összekapcsolás és az együttműködés nem mindig az erősségei közé tartozik, de nagyon örülök annak, hogy a kollégák itt vannak, és Pino kolléga nincs itt, de az ő munkája is rendkívül fontos. Nem szeretnék sok kérdést intézni Tomaszhoz, csak szeretném uh, hangsúlyozni ezt, hogy nagyon érdekes uh, gondolatokat hallottunk. Te még nem vagy a um, bölcsek korának uh, időszakában, de hallottuk, hogy néhány év után távozol az ügynökségből. Az aktív anyagok kérdése nagyon fontos, a hamisított gyógyszerek kérdése illetve az új kezelések, illetve a testre szabott kezelések kialakítása spe speciális csoportok számára, illetve vannak olyan gyógyszerek, amelyek az egész Európai Unióban egy vagy két embert érintenek, és azt gondolom, hogy ezekre összpontosítani kell, még akkor is, hogyha az ügynökség munkájának központi részét ez nem képezi. Fel kell tenni ezeket a kérdéseket, hogy a pusztán engedélyeztetési folyamatoktól eltekintve mi az, ami még feladata az ügynökségnek. Nagyra értékelem azt, hogy felemelte, a, felem, illetve megemlítette az egészségügyi rendszerek kérdését. Én szeretnék óvainteni attól, hogy ennek az ügynökségek igenis speciális szerepe van, és különleges szerepe luxus helyzetben van. A költségvetés szempontjából nem érinti őt a nyomás, ugyanúgy, mint a tagországokat. Tehát nagyon gyakran a költségvetési oldalról kell ezeket a kérdéseket megközelíteni, ahogy a tagországokat is vesszük, bizonyos költségekkel jár mindez, de az ügynökségnek szerencsére nem kell ebbe a struktúrába illeszkednie. Én nem azt akartam mondani e- ezzel kapcsolatban, hogy tekintsünk el az engedélyeztetési költségektől az új gyógyszerek esetében, de az önök helyzete teljes mértékben más, mint a 27 egészségügyi hatóság helyzete. Németországban hasonló a helyzet, Svédországban, az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban az ügynökség is elveszített bizonyos kompetenciákat, hat- hatásköröket. Tehát nem tudom, hogy félreértettem-e bizonyos részeket. Én szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy a biomarkerek kutatása és fejlesztése nagyon fontos. Amikor az új kutatási keretprogramról beszélünk, akkor erre gondolnunk kell. Amikor a közegészségügyről beszélünk, illetve a gyógyszerek testre szabásáról, illetve arról, hogy tényleg gyógyítanunk kell. Én jogász vagyok, abban a helyzetben vagyok, tehát nem vagyok kutató, de amikor a kezelésről beszélünk, akkor a biomarkerek ennek szerves részét képezik. És biztos vagyok abban, hogy a kutatási keretprogram keretében ezzel a témával foglalkoznunk kell. És a gender specifikus szimptomák szintén felmenülnek, illetve a gyógyszerek ilyen jellegű kihatásai és ezekre mind koncentrálnunk kell. Nagyon örülök annak, hogy említette a betegtájékoztatást. Azt gondolom, hogy itt nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást. Az utolsó megjegyzésem az átláthatóságra vonatkozó vonatkozik. Tudom, hogy a menedzsmentben ott foglalkozott az átláthatósággal, de a függetlenségre, a szakértők függetlenségével is foglalkoznunk kell. Az EMA esetében a többi ügynökségtől ugyanezt kértük. Dancet úrnak ezt a pontot már megemlítettem. Az Emma egy kicsit jobb helyzetben van, úgy érzem. Nagyon gyakran a nemzeti hatóságok kutatói jobb helyzetben vannak, de nagyon fontos gondoskodni arról, hogy az EMA ajánlásai emiatt ne szenvedjenek. Ön említette azt eh, Löngren úr, hogy ez talán az utolsó látogatása. Én nagyon hálás vagyok, hogy eljött. 15 évig alakította az emát, az ekát ez Zauer asszony állította fel, illetve hozta létre. Az Emma pedig az ön gyermeke, úgymond. Ön alakította ki ennek a formáját, nagyon sok vitát folytattunk, és ezek a viták nem voltak mindig könnyűek, és nem sikerült mindig azonnal megállapodnunk. De mindenki, aki az emát ma megnézi, önre is gondol az ön munkájára, nagyon svéd, skandináv, világos módon gondolkodott, és nem romantikus elképzeléseket igyekezett megvalósítani. Elnézést, Mártin, de ezt a megjegyzést el kellett mondanom. Nagyon hálás vagyok önnek, és azt gondolom, hogy mindenki, aki akár belülről, akár kívülről tekinti az emát, ugyanígy gondolkodik. És azt is gondolom, hogy eh, lesz még alkalmunk dicsérni az EMA munkáját. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm Dagmar. Azt javaslom, hogy eh, később igyatok meg egy eh, narancslevet, vagy egy pohár pesgőt itt a bárban. Vagy vizet, vagy bármit. Jön professzor, önt is szeretném köszönteni. Ön az igazgató tanács tagja, és minden bizonyal lesz még megjegyzése. Linda meg Evennek adom meg a szót, aki a farmakovigilancia témájának jelentéstevője. Köszönöm szépen. Köszönöm az ELMA munkáját a farmakovigilancia témájában. Nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk ezzel a jogalkotással kapcsolatban, és első olvasatban sikerült megállapodnunk. Nagyon örülök annak, hogy a hatékonysággal kapcsolatos kérdésekben a, ről a jogalkotásban még szó lesz. Nem fogok technikai jellegű kérdéseket feltenni Dagmárhoz hasonlóan, hanem majd az önök kollégáival, kollégáival ezekről pontosan tudunk egyeztetni. Azt gondolom, hogy a gyógyszerek használatát illetően Igaza van Dagmárnak, az EMA nem tehet meg mindent, engedélyeznie kell a gyógyszereket, de az új időkben nagyon gyakran az emberek életük során egy késő, késői ponton találkoznak egy betegséggel, amelyet általános orvosok kezelnek, és nagyon gyakran magukra vannak hagyva a családok, és nem tudják kihez forduljanak. A kérdés az, hogy mi erre a válasz. Én beszéltem egy usa szakértővel néhány hónappal ezelőtt, és azt mondta, hogy az USA-ban számos embernek, több millió embernek nincsen betegbiztosítása, de az életük ben fel, elfogyasztott gyógyszereket az életük utolsó hat hónapjában fogyasztják el, 60%-át is akár. Nem tudjuk pontosan, hogy ez milyen arányt jelent pontosan, tehát nem feltétlenül racionális módon fogyasztanak gyógyszereket. A márkerek kérdése nagyon fontos, a befektetések kérdése óriási mennyiségben, ez megterheli a vállalkozásokat, a részvényeseket, lehet, hogy új típusú gyógyszerek kialakítására ösztönzi -e ez a gyógyszergyártókat. Az Alzheimerről volt szó az elmúlt héten, és nagyon érdekes információkat kaptunk arról, hogy milyen típusú táplálkozásra van szükség az ilyen betegeknek. A kutatás nagyon hiányos, akadozik, illetve hiányosak a kutatási eredmények arról, hogy a táplálkozásnak milyen hatása van az Alzheimerre. Azért nehéz ez a terület, mert ebből nem jön sok pénz, és az ilyen típusú kutatásokba rengeteg pénzt kell befektetni. Szerettem volna, hogyha, um, szeret, hogyha mondana valamit az átláthatóságról. Az influenza járvány kapcsán volt egy vita itt az elmúlt hetekben, és elhangzott egy olyasmi, amiről nem gondolom azt, hogy helyes helytálló. Milyen szakértőkkel rendelkeznek, az érdekellentétek, hogy néznek ki az átláthatóság, ez a közférába kerül-e, illetve milyen típusú díjakat szednek be, illetve mennyire függetlenek azok a döntések, amelyeket az EMA hoz. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erről többet tudjunk meg. Nagyon sok kolléga pusztán 15 hónapja dolgozik a parlamentben, nagyon sok az információ, téves információ, amely kering, és éppen ezért eh, fontos, hogy hivatalosan tudjunk arról, hogy ezek a dolgok hogy működnek, eh, a szakértő kérdés, a díjak kérdése és az átláthatóság kérdése. Köszönöm szépen. Köszönöm, Linda. Lemaradtál a délelőtti vitáról, az étel kapcsolatos vitáról. Michel Levazier később kap szót, és François Grosztetnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is eh, természetesen eh, egy kérdést szeretnék eh, fordulni az igazgató úrhoz. Tíz év nagyon gyorsan telt el, és azt gondolom, hogy ez ugyanilyen érzés az ő számára. Tíz év az ügynökség fejlesztése történetében jelentős, ezt mindenki elismeri. És egy olyan um, szavahihetőséggel rendelkezik ez az ügynökség, amely a más ügynökségek nem feltétlenül Európában, éppen ezért én gratulálni szeretnének önhöz, önnek a munkájához igazgatóként. Amit már mondott, erre szeretnék visszatérni. Én is nagyra értékelem az ön skandináv stílusát és fegyelmét. Az önnel való munkában eh, mindig biztosak lehettünk, és az információ, amelyet rendszeresen kaptunk, szintén nagyon fontos volt ezt hangsúlyozni, szeretném és meg szeretném ismételni, hiszen nagyon sok eh, téves információ kering itt ebben a parlamentben, és az önök ügynökségében mindazért vagyunk itt, hogy a közérdekekért dolgozzunk. Különösen azzal az elképzeléssel, hogy egy olyan Európát szeretnénk eh, elérni, ahol mindenki hozzáfér az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Szeretnénk egy ilyen Európát, mégpedig azért, mert eh, tudunk támaszkodni arra a munkára, amelyet az önök ügynöksége végzett, és én ezt hangsúlyozni szeretném, hiszen nagyon sok a gyanakvás, nagyon sok a gyanakvás bizonyos szakértők kapcsán, akiket megfenyegettek, azzal vádolták őket, hogy érdekellentét merült fel, és ez nem könnyű. Soha nem fért kétségünk afelől, hogy önök remek jó munkát végeztek, köszönjük szépen, és hiányozni fog nekünk. Ennyit szerettem volna mondani. Az egészségügyi technológiák értékeléséről szeretnék még néhány gondolatot mondani. Ön említette azt, hogy bizonyos dolgok nem mennek jól, és vannak olyan nemzeti hatóságok, amelyek nem jól kezelik ezt a témát, használnak olyan gyógyszereket, amelyek nem engedélyeztek. Például olyan dózisban, olyan gyakorisággal alkalmazzák a gyógyszereket, amelyek engedélyezése nem történt meg. Ezek pedig nagyon súlyos tények. Ön említette, hogy vannak aggályai bizonyos gyógyszerek kapcsán, amelyeket bizonyos típusú rák betegségekre engedélyeztek, de más típusú betegségekre nem olyan helyeken például, ahol alternatív kezelésmódok is hozzáférhetőek lettek volna. Mindez természetesen nagyon sok félelmet kelt. Szükség van a nemzeti ügynökségekkel való interakcióra, és meg szeretném kérdezni önt arról, hogy az EMA-ban a munkájuk során úgy érzi-e, hogy támaszkodhatnak a bizottságra ezen a területen, illetve mit tervez tenni annak érdekében, hogy ez az európai értékelési technológiai rendszer javuljon. Ön nem sokára távozik a hivatalból, és ráhagyja majd a munkát, átruházza a munkát az utódjára. Köszönöm szépen, Michel Rivázinak adom meg a szót aki a jelentéstevője volt a H1N1 influenza kezelésének. Köszönöm szépen, elnök úr, csatlakozni szeretnék az előttem szólókhoz. Főleg nők vannak itt a teremben. A női képviselők fontosnak tartják az egészség Európájának megvalósítását, ami a tudományos szempontokat illeti. javult a helyzet a tudományos jegyzőkönyve kapcsán, például a, a Tamiflu esetében. Léteztek tanulmányok, amelyeket a British Medical Journal készítetett, és ezek a tanulmányok a Tamiflu használatának jogosságát, illetve helyességét vizsgálják. Ezek a gyártókra vonatkoznak, e, és nem engedélyezték ezeket a tanulmányokat. Hogyan lehetne tudományosan jobb módon értékelni bizonyos gyógyszereket? Hiszen nagyon gyakran a tagországok végzik ezt az ellenőrzés. A második a gyors, e, nyomtávos engedélyezés. Ezt tervezik-e más gyógyszerekre is kiterjeszteni, illetve kivételes eljárásról van-e szó? a felgyorsított engedélyezési eljárásra gondolok. A következő kérdésem pedig a gyógyszerek környezeti hatásaira vonatkozik. Vannak olyan molekulák, amelyeket nem tud lebontani a szervezet, illetve nem lehet őket lebontani, és ezeknek hatása lehet a környezetre, illetve endokrin szempontból problémát jelenthetnek. Terveznek-e e, valamit e, tenni annak érdekében, hogy ezt értékeljék a környezeti hatásokat? Köszönöm. Köszönöm szépen, Pávánova asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudtam itt lenni az ülés elején, és nem tudom, hogy ezt a kérdést már föltették-e. A következőről lenne szó. Új szerep, illetve új hatáskörök az önök ügynöksége számára, eh, amit mi terveztünk a farmakovigilancia eh, területén, illetve a hamisított gyógyszerek elleni harc területén. Önök meg tudnak-e birkózni ezzel a feladattal, és pénzügyileg meg tudnak-e birkózni eh, ezekkel az új kompetenciákkal? Elnök, nekem is lenne egy kérdésem az a gyógyszerek hasznosságával kapcsolatban Dagmar ott Bérend már utalt erre Németországban, intenzív vita folyik arról, ahogy értékelik, hogy mely gyógyszerek hasznosak, melyek nem hasznosak. Hogyha jól olvastam a számokat, akkor Svájcban 2000 engedélyezett gyógyszer van, míg Németországban 20 ezer. Nyilván a német piac szélesebb piac, de akkor is a, a haszon, költség-haszon elemzés alapján is meg kell nézni, hogy mi az, ami hasznos, és mi az, ami nem hasznos. Sok új termék, amely bekerül a piacra, a gyógyszerpiacra, nincs, nem rendelkezik hozzáadott értékkel. Egyszerűen marketing szempontból dobják ezeket piacra a cégek, hogyha erre tudna még választ adni. Léma professzor úr, ön az mi képviselőnk, ön mit szól az EMA munkájához? Mi a véleménye erről? Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én az igazgató tanács tagja vagyok, és nagyon örülök annak, hogy mondhatok néhány szót az EMA munkájáról, az igazgatónk munkájáról. 2001 óta eh, az igazgatónk eh, Thomas Lundgren 2001 óta, tehát két eh, mandátuma volt. Hadd mondjam el azt, hogy 2001-ben az EMA serdülő korból felnőtt korba lépett, és felnőtt ügynökségé vált Thomas Lundgren vezetése alatt. Ő a munkatársaival együtt az világ ügynökségeinek legjobbjai közé fejlesztette az ügynökséget. És új bizottságok jöttek létre, néha az Európai Parlament nyomására előrehaladott terápiákról, gyógyszerekről, gyógyszerekkel kapcsolatban, és erre mindre szükség volt annak érdekében, hogy a hatékony jövőbeni gyógyszerellátást biztosítsuk Európában. Farmakológusként én tudom, hogy még a, mind a mai napig nagyon sok mm, olyan gyógyszer van, amely címke nélküli, és nagyon sokan ezt el sem hinnék. Azt hiszem, hogy nagy kihívásokkal nézünk szembe, és Thomas Langren, mint igazgató, mint ügyvezető igazgató kiváló munkát végzett. De nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy az Emma nem tud mindig azonnal ö, konkrétan dönteni, és ö, végleges döntést hozni. Nem minden döntést fogadtak el egyhangulag a partnerek az egészségügy terén. Mindazonáltal egy ügyvezető igazgatónak szembe kell néznie ezekkel a problémákkal, és őnek ez sikerült is, és végül megoldásra kell jutni. A bevezető beszédében Thomas Langrid az átfogó kérdésekre utal globalizáció, tudományos fejlődés, átláthatóság, ezek a témák mind felmerültek, és továbbra is vitatárgyát képezik az ügyvezetői testületnek. Szeretnék megválaszolni a kérdéseket, amelyeket felvettek, felvetettek. A gyógyszerészet az egy a valós, valószínűségnek a tudománya, nem a százszázalékos valószínűségnek a tudománya, hanem a valószínűség tudománya. A fiziológia rendkívül összetett dolog. Ezt nem szabad elfelejtenünk, és visszatérek az ön kérdésére. Nagyon sok panaszt kapunk arra, hogy kevés tanulmány készül nőkkel kapcsolatban. Amikor én még gyógyszerészként dolgoztam, minden, minden tanulmányt 20 éves önként jelentkező egészséges férfiakon végeztek el. A nőkön alig-alig nem volt erre példa. Most már mindenképpen szükség van erre, hogy a nőkről és a nőkkel kapcsolatban is készüljenek ilyen tanulmányok. A nők máshogy reagálnak, a nők szervezete máshogy reagál. Ez a jövőben rendkívül fontos kérdés lesz. Végül pedig Rátérnék az, konflikt, az érdekkonfliktusra, erről is beszéltünk az ügyvezető igazgatóságban. Hadd említsem meg azt, hogy nem üres világban élünk. Szakértőkre van szükség, tudósokra van szükség, hogyha találtunk, ha találnak olyan tudóst, akinek nincsen semmilyen kapcsolata az érdekelt felekkel, akkor az nem is igazi tudós. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne rúgjunk ki azért embereket, mert kapcsolatuk van bizonyos csoportokkal. Nagyon-nagyon érzékeny kérdés ez. Mindent nyilatkozatba lehet adni természetesen, de nem szabad elfelejteni, hogy az EMA-nak nagy szüksége van a szakértőkre. Thomas Landgren kiváló ügyvezető igazgató volt. És elmondhatom azt is, hogy az Európai Unió Uniónak gratulálhatunk azért, hogy ilyen kiváló személyt választott erre a pozícióra. Gratulálunk Thomasnak munkájához, és köszönetet mondunk érte. Elnök. Nos, Lönkrön úr, mielőtt teljes mértékben búcsút veszünk öntől, azért néhány kérdésünkre még adja meg a választ. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat. Én is szeretnék köszönetet mondani, mielőtt elkezdem a válaszokat. Köszönöm Dagmárnak a támogatását. Remélem, hogy támogatja az ügynökséget, még miután el, ügynökséget miután én eltávoztam. tett asszonynak is köszönöm szépen a támogatását az évek során, és Linda is bekapcsolódott a munkába az elmúlt időszakban a farmakovigilancia csomaggal. Köszönöm ezt. Talán megpróbálom elmagyarázni azt, hogy a szabályozási rendszer hogy épül föl, hogy megértsék a munkánk mechanizmusát, a kockázat-haszon elemzést az gyógyszerekkel kapcsolatban. Nos, ami a tanulmányokat illeti, a legtöbb tanulmányt az ipar végzi, nincsen olyan hatóság, amely finanszírozná tudná, finanszírozni tudná azokat a tanulmányokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy, egy gyógyszer piacra kerüljön. Ez nem Európai Uniós jellemző, ez, ez ilyen, ez, ez így történik Kínában, Indiában, minden országban az alapvető kritérium az az, hogy felállítunk bizonyos feltételeket, az iparnak meg kell felelnie ezeknek a feltételeknek, és el kell készítenie ezeket a tanulmányokat. Természetesen ezeket a tanulmányokat mi aztán nagyon kritikus módon vizsgáljuk, de így folyik a hely, így, ilyen a helyzet. Ami a szabályozó ügynökség finanszírozását illeti, ez is világszerte elismert modell, hogy nem közfinanszírozásból, hanem pály, kérvényezési díjakból és egyéb díjakból a gyógyszergyárak által befizetett díjakból finanszírozzák a hatóság munkáját. Na most mennyiben lehet biztosítani azt, hogy ezek az illetékek ne legyenek hatással a mi munkánkkal? Hát meg kell vizsgálni, hogy hogyan szervezzük a munkánkat, és hogyan alakul a felelősség a rendszeren belül. Biztosíthatom önöket arról, hogy lehetetlen az, hogy az illetékek, eh, amelyeket befizetnek a hatósághoz, ezek eh, hatással lennének a eh, tagállami jelentéstevők vagy a hatóság munkájára. minőségi, minőségbiztosítási rendszerünk van, ez rendkívül robosztus és kikezdhetetlen rendszer. A világ legkikezdhetetlenebb rendszere valószínűleg. Először is nézzük meg, hogy hogy megy a folyamat. Először is kapunk egy kérvényt a központi hatósághoz, aztán egy bizottsághoz elküldjük ezt a kérvényt. A tagállamok, ennek a bizottságnak a tagjai minden tagállamból tagállam kormánya által küldött egy-egy személy. Ők közösen döntenek arról, hogy ki legyen a jelentéstevő, és ez a jelentéstevő tartozik felelősséggel az iránt, hogy értékelje a cég által érkezett kérvényt. Nem egy jelentéstevőnk van, hanem két jelentéstevőnk van, akik, egy, akik egymástól függetlenül végzik ezt az értékelést. E, ezt Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Németországban e, folyt, e, végzik a nemzeti ügynökségekben, és aztán visszajön a bizottsághoz a jelentések, és a biz, visszajönnek, és a jelentéseket elemzik a biz, elemzi a bizottság. És a többi tagja a bizottságnak, amelyek, akik a többi tagállamot képviselik, elemzik tehát a jelentéseket, és reagálnak erre. erre. És a cégnek eljutatjuk a kérdéseket, tehát a kérvényt benyújtó cégnek, és a cégnek meg kell válaszolnia ezeket a kérdéseket. Ezen felül még bemuta, bevezettünk egy minőségellenőrzési rendszert, a peer review rendszert, amikor is egymást értékelik a kollégák, független jelentéstevők, szakbizottsági jelentéstevők vannak ebbenben, akik kritikus megjegyzésekkel ítélik, bírálják az első jelentéseket. És emellett tudományos értékelő csoport, csoportjaink is vannak, független meghívott tudósokkal, akadémiai tagokkal, akik szintén megvitatják a jelentést, és végül ez végső döntés érdekében a bizottság elé kerül döntésre ez a jelentés, hogy elemezzük tehát a haszon kockázat elve alapján a jelentést. Sehol máshol a világon nincsen ilyen kiegyensúlyozott rendszer, és nagyon sok dicséretet kaptunk már érte globális szinten. Mindemellett még javítjuk a döntéshozási rendszert. A bizottság most megvizsgálja azt, hogy hogyan tudjuk javítani a metodológiát, a haszon kockázat elemzést. Ez a munka folyamatos. Próbáljuk folyamatosan javítani munkánk minőségét. A befizetett díjak vajon befolyással vannak-e a döntéseinkre? Hát nyakamat teszem rá, hogy nem. Ez nem lehet így, ez nem történhet meg. Aztán az átláthatóság kérdése. És azt hiszem, hogy erről már beszéltem a bevezetőmben. Jó szándékunk van, jó szándékunkról szeretnénk tanúbizonságot tenni, szeretnénk átláthatóak lenni. A járványjal kapcsolatban minden héten aktualizáltuk a jelentésünket a farmakovigilancia jelentéssel kapcsolatban minden héten aktualizáltuk a, jelen, a mm, állásfoglalásainkat, a weboldalainkat. A legutóbbi igazgató, igazgató tanácsban egy javaslatot nyújtottunk be az, az anyagokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, és kezdjük most ezt végrehajtani. Egyre több információt teszünk tehát közzé. A farmakovigiliancia adatbankhoz való közhozzáférésről beszéltünk, aztán a klinikai tesztek adataihoz való hozzáférésről is beszéltünk, ezek jövőre kerülnek közzé, közzétételre az Európai Unióban folyó klinikai tesztekkel kapcsolatban. Tehát nagyon sokat teszünk a transzparencia érdekében, próbálunk minden kérésnek megfelelni. De hadd mondjam el, hogy ezek a kérések olyanok, vannak olyan kérések, eh, amelyekre egy hónapra rá kell állítanom egy embert arra, hogy a megfelelő információt meg eh, tudja biztos, biztosítani tudja. Azonban proaktívak vagyunk, eh, próbáljuk az eljárásokat és az információs áramlást úgy megtervezni, hogy az információ már akkor közzététere kerülhessen, amikor hozzánk megérkezik. De ehhez az, az az gyógyszeripar támogatására van szükségünk, és ők nyilván elég kritikus szemmel nézik azt, hogy az ő általuk biztosított információkat közzétesszük. Eddig a klinikai eh, tesztek eredményeit nem eh, nem tettük közzé, ezért kritizáltak bennünket, és úgy döntöttünk, hogy erre válaszolunk, és közzé fogjuk ezeket tenni. Ami az érdekkonfliktust illeti, eh, mindezt mindig nagyon komolyan vettük, és az érdekkonfliktus szabályozás eddig nagyon eh, szigorú volt. Most új politikát fogadtunk el ezzel kapcsolatban. Nagyon szigorú belső eh, eljárást eh, indítottunk, minden szakértőnek nyilatkoznia kell az érdekkonfliktusról minden eljárás előtt, és hogyha ezt megteszik, és valóban érdekkonfliktus merül föl, akkor nem vesznek részt az ülésen. Ezt az új um, politikát eh, az elkövetkezendő hónapokban indítjuk eh, a jövő év elején, és nyilván ez erősíteni fogja az érdekkonfliktusok eh, mm, kezelését. Ahogy Lemert professzor úr is mondta, képtelenség olyan szakértőt találni, akinek semmilyen kapcsolata nincs a gyógyszergyárakkal. Vegyük például az előre haladott terápiákat, sejterápia, szövetterápia, stb. Ezeket a kutatásokat a gyógyszeripari cégek finanszírozzák. Hogyha ezeket a szakértőket szeretnénk megnyerni, akkor közülük kell válogatnunk. Az érdekkonfliktus meghatározása, vagy az érdekkonfliktus politikának a lényege az az, hogy meghatározzuk, hogy egy érdekkonfliktus milyen szintű és mennyiben befolyásolhatja a döntéshozást. Hogyha olyan az az érdekkonfliktus, hogy az alacsony szintű, és nem lehet a végső döntésre hatással, akkor ezt el tudjuk fogadni, és ezt közzé is tesszük. De biztosítottam önöket arról, hogy az érdekkonfliktus új szabályozása nagyon szigorú. Aztán az egészségtechnológiai értékelések. Az egészség technológiai értékelésnek két része van. Az egyik, amit a meglévő mandátumon belül, a ügynökségi mandátumon belül elvégezhetünk. Három tevékenységet kezdeményeztünk. Az első egészségügy technológiai szervezeteket hívtunk meg, hogy megnéztük, és velük együtt megnéztük, hogy párhuzamos egészségügyi tanácsadást, ilyen szintű tanácsadást lehet-e folytatni klinikai teszteket megvizsgáltuk, hogy ne kelljen megismételni ezeket, ne kelljen párhuzamosan elvégezni. Másodszor az információ, amit, megkap, amit így szereztünk, ezt közzétesszük, tehát az egészségügyi technológiai értékelő több információval rendelkeznek, amikor a költséghatékonyságot elemzi, elemzik. Nagyon hosszú listát kaptunk tőlük, hogy mit szeretnének megkapni, és remélhetőleg egy néhány hónapon belül sikerül ezt teljesíteni. A harmadik terület, hogyha például egy gyógyszer piacra kerül, és ezt után követnünk kell, akkor a kockázat elemzési terveinkkel tanulmányokat kérhetünk, de főleg a biztonságra koncentrálunk, míg az egészségtechnológiai szakértők a, a, hat, a hatásosságot nézik. Tehát valami olyat tehetünk, ami nem kerül többe az iparnak, mert az iparnak már eleve nagyon sokba kerülnek ezek a tanulmányok. Megpróbáljuk tehát racionalizálni az engedély előtti és az engedélyezés utáni eljárásokat. És ezek után már politikai kérdés a tagállamok és a, az Európai Bizottság és az intézmények között az az, hogy hogy hogyan tekintenek az egészség eh, technológiai értékelésekre a jövőben. hogy vajon ez továbbra is tagállami szinten folyik, mindenféle harmonizáció nélkül, akár terminológiai, akár metodológiai harmonizáció nélkül, vagy pedig a jövőben közös metodológiával, harmonizációval európai szinten folytatjuk eh, ezt a munkát, eh, a gyógyszerek értékének a elemzését. Most itt nem a költségekről beszélek, hanem a terápiás eh, értékekről. Ez politikai kérdés, ez egy politikai döntés kérdése. Az Európai Bizottság jelezte, hogy kezdeményezne ezen a területen. És új év után, vagy karácsony után erről lesz valószínűleg egy bizottsági javaslat. Hogyha ezt európai szintre emelik, akkor kérdés, további kérdés, hogy ki fogja ezt csinálni, hogyan végzik, megint csak politikai döntések e, eredménye lesz ez. Próbálom korlátozni a hozzászólásomat az ügynökség jogi elvárásaira. Uh, Nézzük csak, mi van itt még. A Tamiflu, Tamiflu kérdés. Nos, ahogy lenni szokott, ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, tehát ahogy lenni szokott, amikor gyógyszereket értékelünk, nagyon sok uh, vizsgálat zajlik, tanulmány készül, melyeket mi megvizsgálunk. Amikor piacra kerül egy gyógyszer, már elkészültek a tanulmányok, ott van a sok vizsgálati eredmény, és gyakran vannak ellentmondó, egymásnak ellentmondó eredmények. Ezért kell folyamatosan értékelnünk a tanulmányokat, vizsgálnunk kell azt, hogy mennyire releváns egy-egy tanulmány, értékelés, vizsgálat, és hogy valóban az általunk keresett kérdésekre ad-e választ. Sokszor vannak egymásnak ellentmondó tanulmányok. De amikor a bizottság az összes tanulmányt áttekintette, akkor elkészít egy általános értékelést, mik a tanulmány erősségei, vannak-e hiányosságok, módszertanban, egyebekben, és utána az összes tanulmány elemzése alapján próbálunk megszintetizálni egy eredményt. Ez volt a helyzet a Tamifluval kapcsolatban is. A bizottságnak egyébként még mindig az a véleménye, hogy a haszon kockázat arány még mindig pozitív, tehát több a haszna, mint a kockázata. És nagyon sok tanulmány készül pozitív, negatív eredménnyel, meg kell néznünk mindezeket, amikor értékeljük a gyógyszerek hatásosságát. A mi bizottságunk mindenképpen kompetens, szakértő, ezen a területen. Talán az egész Európai Unióból a legjobb eh, szakemberek ülnek ebben a bizottságban, akikben én bízok. Köszönöm szépen, Ling, uh, eh, Lingvém Elöngren igazgató úr. Azt hiszem, az egész bizottságunk nevében megköszönhetem önnek a tíz év munkáját, csatlakozom a kollégáimhoz. Dagmar már tíz éve ismeri önt, François Grostet is, én az elmúlt néhány évben eh, követtem nyomoz az ő munkáját. Az EMA, eh, a londoni székhelyi EMA valóban eh, példamutató az egész világon a gyógyszerengedélyezés szabályzás területén. Itt mi az egész világ számára szabványokat, standardokat határozunk meg. Köszönet illeti ön tehát Löngren úr, és ezt kérjük, hogy a munkatársainak is továbbítsa. Um, ismerjük azt, hogy a skandinávok mennyire jól hajóznak veszélyes vizeken, sziklák között, ez jellemzi az északiakat, a skandinávokat. Mindenképpen nagy elismerés illeti az ön munkáját és 2010. december 31-e után időszakra is. Minden jót kívánok önnek, bármivel is foglalkozzon. Tíz év tapasztalatai biztos a következő években is nagyon hasznosak lesznek az ön számára. Köszönöm még egyszer, azt hiszem nagyon érdekes eszmecserét folytattunk le a mi bizottságunk mindig is segíteni kívánja majd az ügynökséget is, hogy kihívásokra választ találjon. Most belekezdtem az ülést, november 29-én 15 órakor találkozunk ismét, 6 órakor pedig a koordinátorok ebben a teremben tartanak egy ülést. Thank you very much. Thank you for the